Mindenkit üdvözlök, és megkezdjük munkánkat. Tehát akkor még egyszer mondom, hogy mindenkit tisztelettel üdvözlök ma délután. Elfogadjuk a napi rendet. A magyar elnökség azt javasolta, hogy ismerteti a 2011 márciusi eredményeket a 2013 utáni kappal kapcsolatban a magyar minisztérium tehát holnap 15 órakor szólhat, szólalhat majd fel egy eszmecsere kerében. Hogyha nincsen észrevételük, akkor a napi rendet ezzel a módosítással elfogadjuk tehát a magyar elnökség holnap délután fog szólni. Ami a mai rendet illeti, a mai ülést a weben közvetítik, és mindjárt szeretném is üdvözölni Janez Potocsnik urat, aki a környezetvédelemért felelős európai biztos. Potocsnik úr a környezetvédelem egyre fontosabb a mezőgazdasági politikában, ezért nagy örömmel használnánk ki a jelenlétét ma itt a mezőgazdasági szakbizottság előtt. Itt ismertetheti majd az ön álláspontját a 2013 utáni kapreformmal kapcsolatban ön eh, az ön mezőgazdaság felfogásáról is beszélhet majd az új kap vonatkozásában, természetesen a eh, környezetvédelem szempontjait figyelembe véve, illetve a gazdák támogatását eh, figyelembe véve. Potosnyik úrnak mindjárt meg is adom a szót, utána pedig vitát fogunk folytatni. Köszönöm szépen, tessék Potosnyik úr, öné a szó. Dear Chairman, Mr. De Castro. Tisztelt elnök úr, de Castro úr, mezőgazdasági bizottság tisztelt tagjai, nagy öröm, hogy itt lehetek, nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy megvitathatjuk a mezőgazdasági bizottságban is a környezetvédelemhez kötődő témákat. Apám egyébként gazdálkodó volt, és kocsma tulajdonos. Nem sokára 88 lesz, de még mindig szívesen nyírja a füvet, illetve tartja rendben a háza környékét. Hogyha valamit megtanultam fiatalkoromban, akkor az az volt, hogy milyen szép, de kemény a gazdák élete. Megtanultam, hogy nagyon törékeny időket élünk, egyre inkább egymásra vagyunk utalva, egyre inkább összefügg minden, és a föld lassan kis faluvá válik. Az ENSZ adatai szerint a 20. században a lakosság négyszeresére övekedett, növekedett a gazdasági termelés 40, 40 szeresére, a víz felhasználás 9 szeresére, a halászat 50 szeresére, 16 szorosára, a fosszilis energiák és 17 szeresére a kibocsátás, 9 milliárdot fog elérni valószínűleg a föld lakossága az évszázad közepére a besések szerint, és a gyorsan növekvő gazdaságok lakossága különösen nagyon meg fog növekedni. Egyértelmű a konklúzió, nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig működtünk, meg kell változtatnunk a termelés és fogyasztási sémáinkat, és a józanész forradalmát végre kell hajtanunk a környezetvédelemre leginkább kiható tevékenységek között a tudományok szerint az energiatermelést, a közlekedést és a mezőgazdasági tevékenységet találjuk. A friss környezetvédelmi ügynökségi jelentés szerint a, a két fő kihívás a föld és a víz használat Három politikai prioritásom van a mandátumom során. Erőforrás, hatékonyság, biodiverzitás és jobb végrehajtás. Ami az erőforrások jobb felhasználását illeti, nagyon fontos, hogy a lehető legtágabb módon határozzuk meg az erőforrásokat, a természeti erőforrásokat, a vizet, az ökoszisztémákat, a talajt is vegyük figyelembe. Természetesen ennek a mezőgazdálkodásra is lesz kihatása, hiszen az erőforrások központi szerepet játszanak a gazdák hétköznapi életében. Sokszor beszéltem már a mezőgazdaság és az erdészet fontosságáról a környezet számára, egészen egyszerű oknál fogva a gazdák és az erdészek Európában a terület, a föld háromnegyed részét kezelik, és az, hogy hogyan kezelik, az alapvető fontosságú a talaj egészsége, a víz védelme, a biodiverzitás, illetve az éghajlatváltozási célok elérése szempontjából. A mezőgazdaság hasznos lehet, nagyon hasznos lehet a környezetvédelem számára, de hogyha rosszul végzik a munkát, akkor éppen ekkor a veszélyt is jelenthet. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk az egymást követő 90-es évektől elkezdett kapreformok kiadásai pozitívak voltak a környezet számára, de remélem, hogy egyetértünk abban is, hogy többet kellene és lehetne még tenni. Hadd mondjam el, hogy én hogyan látom a jövőbeli kapot. Reagálnia kell azokra a várakozásokra, amelyek a közvetlen kifizetések átalakítását illetik, a mezőgazdasági versenyképesség, illetve a vidékfejlesztés terén találhatók, tapasztalhatók. Az is nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi és éghajlatváltozási kihívásokkal fel tudjuk venni a versenyt. Ezek nagyon fontos prioritások minden európai polgár számára. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságra költött közpénzek csak akkor indokolhatók, hogyha a jövőbeli kap jelentősen hozzájárul az Európai Unió környezeti és éghajlati célkitűzéseihez. Ezeket a kihívásokat ma kell kezelnünk annak érdekében, hogy a jövőbeli sokkal nagyobb problémákat elkerülhessük, vagy másként szólva jobb a megelőzés, mint a gyógyítás vagyis amennyiben a jövőben van kap, és úgy gondolom, hogy legyen, akkor az legyen zöld. Ahelyett, hogy szankcionáljuk azokat a gazdákat, akik nem tartják be a közösen kialakított környezetvédelmi szabályokat, inkább jutalmazzuk azokat, akik igenis környezetvédelmi közjót, közjavat, közjószágot hoznak létre, hiszen a piac ezt nem teszi meg. A kap reformja környezetvédelmi szempontból Csolos biztos úr, Hedegárd asszony és jó magam által aláírt levélben egyértelmű irányt kap. Hadd idézzem, a közvetlen kifizetéseket zöldíteni kell, környezetvédelmi tevékenységeket kell elvárni a gazdáktól az egész EU területén. A második dolog, tovább kell erősíteni a vidékfejlesztést, megerősített stratégiai célkitűzésekkel, prioritások és mennyiséggel kifejezett célkitűzések alapján, a 2020-as stratégia alapján, erőteljesebb rendszerben, ahol jelzőszámokkal, mutatókkal dolgozunk. A harmadik dolog pedig karcsúsítani, egyszerűsíteni, javítani kell a keresztmegfelelést a GAEK keretek között hogy az éghajlatváltozást jobban tudjuk kezelni, a mezőgazdaságra vonatkozó jogszabályok megfelelő alakításával idézett bezárva. Tehát ez a bizottságnak a véleménye, nem az én személyes álláspontom. Az első pilléres kifizetések zöldebbé tétele különösen fontos, hiszen nagyon nagy a területi alkalmazása, nagyon nagy a alkalmazási területe ezeknek az intézkedéseknek. Minimális előírásokat kell megfogalmazni a gazdák számára mindenütt, a Európának jutalmaznia kell a gazdákat, hogyha teljesítik a kitűzött célokat, hiszen ez mindenki számára pozitív. A első pillér zöldebb tétele mellett a vidékfejlesztésnél egy sor új intézkedésre van szükség, éghajlat és környezeti szempontból jogi kötelező erővel. A biodiverzitást vegyük például. A tudomány azt mondja, hogy egy olyan időszakot élünk, ahol tömegesen halhatnak ki a fajok és az ökoszisztémák az emberi tevékenység miatt. Tavaly márciusban az EU kormány és államfői kötelezettséget vállaltak, hogy megállítják a biodiverzitás fogyását, az ökoszisztémák fogyását 2020-ig, illetve ha lehet, akkor visszaállítják a korábbi állapotokat. A Natura 2000 EU hálózat jelentősen hozzájárulhat a védett területeken kívüli földkezelők tevékenységének jobbításához, vagyis a gazdák tevékenységének megváltoztatásához. A mezőgazdálkodási gyakorlatot megfelelően kell végezni, annak érdekében, hogy a víz, a talaj, az éghajlat ne romoljon. Csolos biztos kollégámmal arról folytatunk most egyeztetéseket, hogy hogyan lehet ezeket a gyakorlatokat, például a pihentetés, a különböző termelések változatossága fenntartani a közvetlen kifizetésekkel, állandó legelők fenntartása. Nagyon fontos lenne, hogy így a szén megmaradhasson a talajban. Az ökológiai pihentetés nagyon fontos lenne a biodiverzitás szempontjából. Ugyanakkor zöld folyosók is fenn kell, hogy maradjanak, ez rendkívül fontos az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az ökoszisztémák tűrőképességének javításában. Az első filléres kifizetések, kell, hogy a zöld korridorokat lehetővé tegyék, így az erózió megelőzhető, ugyanakkor a termelés változatosságával is hasznos eredményeket érhetünk el, csökkenteni lehet a vegyi anyagok használatát és kibocsátását. Ez a vízre, a biodiverzitásra és az éklatváltozásra is pozitív hatással lehet. Néhány példát mondtam csak arra, hogy a jövőbeli kap miként segíthet abban, hogy a környezetvédelmi és éghajlati célok célokat jobban elérhessük. Egy dolgot tennék csak hozzá, az egyszerűsítéssel kapcsolatban a gazdák és a tagállamok mind egyszerűbb közös agrárpolitikát akarnak, különösen karcsúsítani akarják a keresztmegfelelési szabályokat. Egyetértek ezzel a felhívással, egyetértek azzal, hogy egyensúlyra van szükség a közpolitikai célok és az administratív terhek között, természetesen akkor, hogyha azok a célok teljesülnek, amelyeket az előbb említettem. A környezetvédelmi témák közül sok sarkalatos fontosságú a mezőgazdaság hosszú távú életképessége szempontjából is. Ugyanis a gazdák a jó minőségű, termékeny talaj alapján tudnak csak működni, és nagyon fontos, hogy a víz, a talaj fennmaradjon, az éghajlatváltozás ne súlyosbodjon tehát a kap zöld ebétételével mezőgazdasági szektor jövőjét is biztosítjuk. a mai gazdák és a jövő gazdái számára is nagyon fontos ez, tehát nem csak az európai állampolgárok számára. Tisztelt képviselő, asszonyok képviselő urak, bonyolult, nehéz kérdések ezek. Integrált, holisztikus válaszokat próbálunk keresni olyan szakpolitikákat, amelyek rendszerben, stratégiában kezelik ezeket a problémákat. hogyha mindenféle partikuláris érdeknek eleget teszünk, akkor végül a célokról kell lemondanunk. Egészséges, versenyképes mezőgazdaságot szeretnék, és olyan gazdákat az EU-ban, akiknek elismert és hasznos a munkája és ennek eredményeképpen egy jól megőrzött környezettel rendelkezhetnek a jövő generációi. Mindent meg fog tenni ennek érdekében, és remélem, hogy az önök támogatását is élvezni fogom. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy meghallgattak. Szia! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen önnek, biztos úr. Köszönöm szépen, Jánez Természetesen nagyon fontos dolgok ezek, amelyek elhangzottak, és nagyon világosan fejezte ki magát a környezetvédelmi biztos, aki természetesen nagyon jó érzékkel rendelkezik a mezőgazdaság iránt, és nagyon szépen köszönjük az előadását. A közös agrárpolitikát nyilvánvalóan mindannyian zöldebbé szeretnénk tenni. Ennek pedig úgy kell megtörténnie, hogy együtt, úgy, hogy a, egyúttal a gazdák élete ne váljon nehezebbé. A zöldebbé tételt lehetőségként kell látnunk, nem pedig komplikációként. Köszönöm szépen, Potocsnik úr! Most az eszmecserek következik, sokan szeretnének hozzászólni. Először természetesen a jelentéstevőnek adom meg a szót, utána pedig tovább folytatjuk a listát. Albert, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljött hozzánk a szakbizottságunkba, és önt hallgatva azt gondoltam, hogy ha megtaláljuk a megfelelő módszereket, akkor azt hiszem a célokban is egyetérthetünk. Mindig van egyfajta ellentét az agrárpolitika és a környezetvédelme politika között, de magam is gyakorló gazda vagyok, és mindig azt mondom, hogy egy csónakban nevezünk. Mindannyian ugyanazt a célt szeretnénk elérni, mégpedig azt, hogy az európai mezőgazdaság még fenntarthatóbb legyen. Nagyon sok agrárrégióban jártam a Földön, és sehol sem láttam környezetbarátabb mezőgazdaságot, mint Európa rész, különböző részein. Nyilvánvalóan vannak hiányosságok is, pontosan itt kell tennünk valamit, ahol hiányosságokat látunk. Nagyon helyesen mondta, a mezőgazdaságot nem szabad büntetni, hanem sokkal inkább jutalmazni kell azokat, akik már most vérik a környezetet. És ezzel gyakorlatilag már elérkeztem az egyik nagy problémához a jelentésemben. Ön beszélt az első pillér zöldebétételéről. Azt kell megállapítanom, hogy Európában az első pillérben már vannak vannak már kompenzációs kifizetések, amelyek esetében nem olyan egyszerű azt mondani, hogy ezt az egy, első pillért sokkal zöldebbé kell tennünk, hiszen hogyha egy gazda jelenleg hektáronként csak 50 eurót kap, és egy harmadnyi zöldítést várunk el tőle, akkor ez 15 euró. Hogyha 600 eurót kap, akkor ez 180 euró. Tehát még nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy valamelyes igazságossá váljon a rendszer. Egy második dolog is nagyon fontos, biztos úr. A FAO statisztikáit áttekintettem, és ott az agrártermékek termelését tekintve 1976-tól 2008-ig megvizsgálták 32 éven keresztül a termelést. Ebben az időszakban Európában a gabonatermelés egyetlen egy százalékkal növekedett csak nem évente, hanem 32 év folyamán. Más agrárrégiókban a Földön ez messze meghaladja 100%-ot, Ázsiában majdnem 100%-os ez az arány. Ha megnézem a másik statisztikát, például a hústermelést, az azt mutatja, hogy Európában a hústermelés 6%-kal növekedett, Ázsiában 100 80 7%-kal. Ezeket a számokat látni kell, biztos úr, hogyha elgondolkozunk azon, hogy az európai mezőgazdaságban milyen intézkedéseket követelünk meg. Hogyha ugyanis 10 százalék, 10 további százalék a föld más agrárrégióba, te, agrárrégióba tevődik át, akkor ezzel nem segítjük a környezetvédelmet, az éghajlatvédelmet és az állatok védelmét. Ön is tudja, hogy másút, a Föld más régióiban ezek a célok kevésbé fontosak, mint itt Európában. Nekünk itt el kell érnünk azt, hogy fenntartsuk a termelést Európában, hiszen a környezet egy globális dolog. Nem elegendő, hogyha csak Európában követeljük meg ezeknek a szabályoknak a betartását, míg másút nem érdekli az embereket mindez. Tehát észszerű szabályzásokat kell találnunk, és hogyha valaki gazdaként is tevéken, tevékenykedik, akkor tudja, hogy a gazdákat akkor lehet a leginkább megnyerni, hogyha meg lehet győzni őket arról, hogy az intézkedések helyén valóak. Ezt kell elérnünk az agrárreforma esetében, meg kell nyerünk a gazdákat. És hogyha megnézzük Európát, nemrégiben Finnországban jártam, és amikor Helsinkiből felszállt a repülőgépem, és Finnország egyes részeit láttam felülről, azon gondolkodtam, hogy mi legyen még zöldebb Finnországban, amikor ott annyi zöld terület van, hogy ott a gazdákat már nem lehet terhelni, nem, és nem is kell további intézkedésekkel. Vannak Más régiók Európában azonban, ahol intézked, további intézkedésekre van szükség. Differenciálnunk kell, és hogyha megnézi biztos úr, hogy 27 tagállam van, és ezen tagállamok közül néhány tagállamban az agrárpénzek több mint 40%-át környezetvédelmi intézkedésekre költik. Vannak más tagállamok, ahol a pénzek kevesebb, mint 1%-át költik ugyanerre. Ez azt jelenti, hogy mindenek előtt ott kell tennünk valamit, azon országokban, ahol keveset tesznek a környezetért. Ez kell, hogy legyen a célunk annak érdekében, hogy a víz, a talaj és az éghajlat védelmét is Európában úgy sikerüljön megoldanunk, hogy a tagállamok között is Európában egyfajta egyensúly alakul ki, és nem pedig versenytorzulások keletkezzenek. Nagyon jól mondta ön, biztos úr, hogy a Ha megnézzük Németországot, például Németországban 2013-ig a jelenlegi első pillérből származó kifizetésekből 1,5 milliárd eurót ö, ö, használnak arra, hogy állandó zöld területeket alakítsanak ki. Ez azt jelenti, hogy az ilyen intézkedéseket is figyelembe kell vennünk, amikor a 2013 utáni időszakra vonatkozó reformokat kialakítjuk, hiszen azon országok, amelyek már nagyon sok mindent tettek ezen a téren, azokat nem szabad még egyszer terhelnünk azzal, hogy további intézkedéseket követelünk meg tőlük, amelyek Európa szerte még nem érvényesülnek. Ezzel kapcsolatosan egyetértek önnel, és nagyon örülnék annak, hogyha személyesen is elbeszélgethetnénk arról, hogy a kereszt megfelelést valamilyen módon leegyszerűsítsük. Nagyon sok gazda csak kevéssé tudja megérteni azt, hogy például a fülcímkék ellenőrzését a kereszt megfelelés által még egyszer szankcionálják. Itt van egy egy értelmű jogi szabályozás, és aki ezt nem tartja be, azt meg lehet büntetni, ebben teljesen egyetértek, de nem szabad kétszeresen megbüntetni az érintetteket, és ezért nagyon jó lenne, hogyha sikerülne leegyszerűsíteni a folyamatokat. Egyetértek önnel abban, hogy egy erős mezőgazdaságot kell célul kitűznünk, egy nagyon jól működő környezetvédelmet ezzel egyetemben, és szeretném hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság fogalma az erdőgazdálkodásból származik az erdőgazdálkodásban és a mezőgazdaságban évszázadokon keresztül a cél volt az, hogy ugyanolyan jó állapotban adják tovább a megművelt területeket a következő generációknak, mint ahogyan az adott gazda korábban átvette a korábbi generációktól. Remélem, hogy sikerül nagyon jól együttműködnünk abban, hogy a mezőgazdaságban sikerüljön megfelelő előrelépést elérni. Köszönöm. Grazie Albert. Onorevole... Nagyon köszönöm. Papasztánkosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a biztos úrnak megköszönni az elmondottakat, a tájékoztatást, amelyet az előbb hallottunk tőle. És köszönöm azt is, ahogyan hozzááll ehhez a kérdéskörhöz, a kap jövőjét egy kicsit más szemszögből vizsgálja. Teljesen egyetértek vele. Természetesen szükségünk van, talán mondhatnánk is, hogy egyfajta forradalmi változásra a megközelítéssel kapcsolatban, illetve a tekintetben, hogy milyen célokat eh, szeretnénk elérni. De szúrnak a következőt, hogy eh, mondjam el. Egyrészt eh, Európában vannak olyan gazdák, akik 50 hektáron gazdálkodnak, de vannak olyan kis gazdák is, akik csak két hektáron gazdálkodnak, és rájuk nyilván, és nyilvánvalóan többféle kritériumot kell megkülönböztetnünk. Az egyik a terület, a birtok nagyság, hogy két hektár vagy 50 hektáros egy gazdának a birtoka, de gondolom erre nem is kell részletesebben kitérnem, valamennyien tudjuk, hogy miről beszélünk. Biztos úr, az is világos, hogy szeretnénk megvédeni a környezetet, egy kicsit zöldebbé szeretnénk tenni a mezőgazdaságot, ökológia, persze, ez nagyon fontos az agrárpolitikával kapcsolatban is. De van a kapnak egy másik dimenziója is mégpedig a geográfia és a külvilág, nem állunk itt a világban, nagy a verseny az egész világon, és hogyha az EU tovább halad ezen az úton, a zöldülés, a zöldítés útján, de a versenytársaink a világ többi régiójában nem így járnak el, akkor ebből nekünk hátrányunk lesz, verseny hátrányunk fog ebből származni, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Még egy dolog. Ambiciózus eh, célok mellé oda kell tenni a megfelelő finanszírozást. Eh, tűzhetünk ki magunknak nagyon becsfágyó célokat, azután holnapra mondjuk eh, nem lesz pénz a kasszában, a költségvetésben, pont akkor, amikor a kapott fel kellene tölteni, amikor új forrásokat kellene feltárnunk, és esetleg addigra a költségvetésben nem lesz meg erre a pénz. Lassan be is fejezném, elnök úr. Még röviden a bizottság által javasolt intézkedésekről, hogy mondjak valamit ökológiai megújulás, ezt gyakran hangoztatjuk, és ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy ezek a kritériumok, ezek a célok nagyon nagy kihívást jelentenek az éghajlat szempontjából is de Észak-Európában azonban teljesen más a helyzet, mint Dél-Európában, és ezt is figyelembe kell venni, amikor a bizottság javaslatait eh, vizsgáljuk. Hadd mondjak erre egy példát. A bortermelés eh, kapcsán, vagy eh, az olajbogyók tekintetében azért nagyon nagyok a különbségek az észak és a déli országok között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papasztánkosz úr. Helyszling úr a következő parancsoljon. Pocosnik biztos úr, nagyon köszönöm, hogy eljött, és keresi velünk a párbeszédet. Rendkívül fontos az, hogy a környezetvédelem és az agrárium együtt működjenek, és azt hiszem, hogy a dolog lényege tekintetében egyetértünk. Az agrárpolitikának olyannak kell lenni, hogy ez ne ütközzön a környezetvédelmi célokkal, a 2020-as stratégia céljaival, és a klímaváltozás visszaszorítását figyelembe kell venni az agrárpolitika tekintetében is. Hogyha megnézzük a klímamérleget az európai mezőgazdaságban, szerintem nem 10% az arány, hanem ennél sokkal nagyobb, hiszen azt is figyelembe kell vennünk, hogy például például import révén olyan termékek is bekerülnek Európába, amelyeket nem veszünk figyelembe a mi klíma mérlegünkben, tehát a klíma mérlegben végül is sok mindenre fel kellene bukkani, ami benne kellene lenni, ami nincs benne. Ön azt mondta, hogy büntetés helyett jutalmazzunk a közös agrárpolitikában, ez teljesen helytálló. Európai pénzekkel kapcsolatban, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akarja, hogy környezetvédelemért tett intézkedéseit miért megjutalmazzák, akkor jó, rendben van, ezt rá kell bízni. De azért differenciáljunk. Látni kell, hogy sok a nagyon nagy az iparosodási tendencia, és egy iparosított mezőgazdaság és iparosított állattenyésztés nagyon sok környezetvédelmi problémát vet fel. A biodiverzitás is még megoldatlan probléma a mezőgazdaságban, ezért legalábbis a mi szempontunkból a közös agrárpolitikában, eh, a fenntarthatóság jegyében ezeken változtatni kell. Ugyanakkor a mezőgazdaságban összönzőkre van szükség, és meg kell jutalmaznunk a eh, környezetbarát eh, agrárgazdálkodást. Még van egy dolog, amin el kell gondolkoznunk az agrárpolitika kapcsán, ez pedig a bioüzemanyagok kérdése. Azt hiszem, hogy az Európai Unió eh, biomasszával kapcsolatos céljai rosszul lettek meghatározva. És most eh, az élelmiszer előállítás eh, illetve a bioüzemanyag előállítás konfliktusba került egymással, ez utóbbi nem végezhető fenntartató módon, itt korrekcióra van szükség, és ezt be kell látnunk. És teljesen egyetértek önnel abban, hogy olyan régiókban is támogatni kell a mezőgazdaságot, amelyek tulajdonképpen zöld területek vagy legelők. Ez az agrárreform egyik központi eleme kell, hogy legyen, hiszen a legelők nagyon nagy mennyiségű széndiokszidot kötnek meg, és vagy a zöld területek a hegyi hegyekben is eh, ezt a funkciót eh, ellátják, ezért ezek aktív támogatást érdemelnek. Örülnék, hogyha megmaradnak közöttünk a párbeszéd, és megfogalmaznák a közös környezeti és mezőgazdasági célokat és nem kerülnénk egy ilyen mesterségesen kreált konfliktus helyzetbe. Az új agrárpolitikát végül is akkor tudjuk megvalósítani, hogyha nagyon sok társadalmi csoport támogatja ezt, és valamennyien azon dolgoznak, hogy környezetbarát, környezete kompatibilis legyen a mezőgazdaság, közpénzeket költünk a közhasznú javak előállítására, azt hiszem, hogy ez most előtérbe került, mint szlógen. Grazie Martin, Marta Köszönöm szépen, Mártin. Tarabella úr, parancsoljon. Biztos úr, ha megengedi, akkor a kutatáspolitikára utalnék. Korábban 2004 és ön, között ön a kutatást felügyelte. Filip Büszken elődjével együtt a hetedik keretprogram felvázolásában nagy szerepet vállaltak, és a mezőgazdaság volt az egyik prioritás ebben a keretprogramban. Nos, most, amikor ezt a kutatási keretprogramot megvalósítják, és a környezetvédelmi kutatások, amelyről ön beszél, beszélt, ugye a biodiverzitás, a vízkezelés, a karbonegyenleg témájában megvalósultak, illetve a növényi protein kérdésével is foglalkoztak, ugye küzdünk a felmelegedés ellen. Szeretném megkérdezni, hogy a hetedik keretprogram keretében a kutatás milyen szerepet játszhat annak érdekében, hogy a mezőgazdaság jobban figyelembe vegye a környezetvédelmi szempontokat. Tehát hogyan lehet lehet a kutatást a hetedik keretprogramnak köszönhetően jobban felhasználni a mezőgazdasági tevékenység során. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, Márk. José Bové következik. Igen, tisztelt biztos úr, az ön ismertetője érdekes volt, konstruktív volt, úgy gondolom, hogy jó irányban halad, csak egy dolgot sajnálok kicsit, azt, hogy egyenként találkozunk a biztosokkal, pedig szerintem három biztosnak kellene egyszerre itt lennie, és ugyanazon a hangon beszélnie mezőgazdaság, környezetvédelem, egészségfogyasztás, hiszen ez egy összefüggő egységet képez. Most úgy, úgy látjuk, hogy kicsit így leszalámizták, szeretekre bontották ezt a kérdést. Na most eztől eltekintve, az első dolog, ön azt mondta, hogy komoly környezeti problémáink vannak. Ez, ez valóban így van, láthattuk a valóságban, például a, a méhek halandóságánál, de meg kell nevezni a felelőseket, ugye a vegyipart, meg kell nevezni a peszticid gyártókat, illetve a GMO-k gyártóit. Ellentmondásokról van szó, meg vitákról, ki kell ebből lábalni, addig nem lesz zöld kap, amíg a peszticidek, a GMO-k továbbra is támogatást élveznek. Úgy gondolom, hogy világosan kell fogalmaznunk. Most pedig szeretnék még valamit mondani a piaccal kapcsolatban önnek nem tudjuk kizöldíteni a kapot kizárólag támogatásokkal. A gazdáknak mindenek előtt piacokra van szükségük, ezért egyértelmű, hogy úgy kell eljárni, hogy a gazdák munkája javadalmazásban részesüljön hogy érdemes legyen gazdálkodni, akkor lehet majd környezetvédelmi tevékenységről beszélni. Hogyha mindig versenyt folytatunk, és lefelé licitálunk az árakban, mert versenyképesnek kell lenni a mezőgazdasági termékeknek, akkor egyértelmű, hogy a mezőgazdaság nem fogja tudni a környezetvédelmi szempontokat figyelembe venni, és ez az igazi ellentmondás. Itt a verseny logikában elmentünk az utolsó kilométerkőig. Desz úr azt mondta, hogy nem lehet már előrelépést elérni, és olyan uh, termelékenységet értünk el, igazából a déli félteke látja el élelmiszerrel a lakosságot. Semmi értelme nálunk tovább növelni a termelékenységet és dömpinget végezni nálunk. Az utolsó dolog, jó, hogyha kizöldítik a kapot, de akkor az importnál is érvényesüljenek a környezetvédelmi keresztmegfelelések, és ez itt a, a VTO-n belül is egy belső küzdelem, harc. Nem szabad, hogy Európa továbbra is kihasználja, kizsákmányolja a mezőgazdaságot, és a többi szektor érdekében feláldozza a nemzetközi normák elfogadásakor. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, José. Luis Capula Santos. Köszönöm szépen, José. Luis Capula Santos a következő hozzászólónk parancsoljon. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében szeretnék hozzászólni. Mezőgazdaság és környezetvédelem tulajdonképpen a múltban egymásnak ellentmondó és kibékíthetetlen fogalmaknak tűntek. Amikor én elkezdtem Portugáliában, a mezőgazdasági minisztériumban dolgozni, akkor használtuk, használtuk egy indikátort a műtrágyák, vegyszerek felhasználásának intenzitásának az indikátorát a mezőgazdasági termelésben. És azt hiszem, hogy az elmúlt húsz évben láttuk azt, hogy egyre inkább összekapcsolódik a mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem. Tehát ezek az eredetileg ellentmondásos fogalmak most már egyre közelebb kerültek egymáshoz, és a jövőben tovább fogunk haladni ezen az úton, amikor ez a két terület egyre inkább közelít egymáshoz, és most már ugye a kap kizöldítéséről beszélünk. A környezetvédelem kapcsán meg kell vizsgálnunk azért az érem másik oldalát is. Mi van a gazdák jövedelmével a jövőben is? Meg kell, hogy tudjanak élni a gazdák a mezőgazdasági termelésből az Európai Unióban. Ugyanakkor természetesen védeni akarjuk a termőföldet, az erdőket, az figyelembe kell vennünk a klímaváltozás következményeit, óvnunk kell a vizeket, és mindezt integrálni kell a kapba, úgy, hogy közben figyelemmel vagyunk a költségekre, az árakra, zöld kap megfelelő finanszírozás nélkül ez elfogadhatatlan lenne, tehát a finanszírozási kérdésekről is, kérdésekkel is ugyanígy foglalkozni kell. A lényeg az, hogy az emberek igényeinek is eleget tegyünk. Nagyon sokan akarják az erdőket megvédeni, és mindenki szeretné azt, hogyha mindenütt fenntartató módon fejlődne a mezőgazdaság. A e, szocialista e, frakció megpróbál minden környezetvédelmi szempontra is figyelemmel lenni az agrárpolitika kapcsán. E, szeretnénk következetesen, koherensen eljárni, amikor válaszokat keresünk a kihívásokra, a problémákra, és biztosítanunk kell azt, hogy a gazdák tisztességes megélhetését. Köszönöm szépen. Louise. Parancsoljon, kedves képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos téma ez, nagyon fontos érvek hangzanak el. Más látásmóddal közelítünk már a kérdésekhez. Amin azonban csodálkozom az egész vita során, amikor a mezőgazdaság kizöldítéséről beszélünk, vagy a környezetvédelmi szempontokról, az az, hogy még ma is szinte alig hangzott el utalás arra az eszközre, a, az önkéntes agrárkörnyezetvédelmi intézkedésre, ami tulajdonképpen az egész dolognak a lelke. Ez már 20 éve létezik, Eh, ez az eszköz, és az Európai Unióban nagyon sok példát hozhatnánk fel arra, amiből kiderülne, hogy ez az eszköz kitűnően működik. A jelentéstevő, Hafid Desz is elmondta, hogy viszont, hogy vannak olyan országok, ahol, ahol egyáltalán nem működik, nem működnek az agrárkörnyezetvédelmi programok, vagy nem működtetnek ilyet az államok, vagy a gazdák ezeket nem fogadják el. És ha megnézzük az állami kiadásokat, akkor azon országok, akik a legtöbbet tesznek, és azok között, akik a legkevesebbet tesznek, ezek között az arány körülbelül egy a húszhoz. Azt gondolom, hogyha egy zöldebb mezőgazdaságról beszélünk, akkor azoktól az országoktól kell tanulnunk, ahol már most is nagyon jó agrár környezetvédelmi programok működnek. Ilyen például az én régióm is, hogyha olyan intézkedéseket mm, át, amelyekről ön is beszélt, kötelező zöldítő programként átviszünk az első e, pillérbe, akkor már a második e, pillérben nem kell ezeket önkéntes e, eszközként megfizetni. Amit a jelentés tevés elmondott, a történeti referenciára alapodott kiszámítás az első pillérben, hát a második pillérben a legelőnél, a zöld területnél alkalmazhatatlan, mert akkor itt nem kapnának semmit a gazdák, és kiszállnának az ilyen programokból. Tehát akkor nem is, hogy nem értünk el semmit, hanem visszalépés történne. Ezért, ha már zöldítésről beszélünk, akkor meg kell nézni, hogy mi történik ma a tagállamokban, mi a kiinduló pont. És azt hiszem, hogy talán érdemes lenne megfontolni azt is, hogy nem kellene-e az agrárkörnyezetvédelmi programok kiterjesztése útjára tovább menni, tehát önkéntes programok alapján a legjobb gyakorlatokat jobban kicserélni, tanulni egymástól, hogy hogyan lehetne ténylegesen zöldebbé tenni a mezőgazdaságot. Köszönöm, Balcon alelnök úr, Giovanni. Tack, herr ordförande, <clears throat> och tack, kommissionären. Eh, jag... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy most eh, hirtelen erőforrásként kezdünk beszélni a mezőgazdaságról, hiszen eddig eh, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodásról mindig úgy beszéltünk, mint valamilyen teherről. Ezzel egy időben a megoldás, illetve a megoldás nagy része pontosan abban rejlik, hogy a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással komolyan foglalkozzunk. A biztos úr is elmondta mindezt egy átfogó megközelítésre van szükség, és egy átfogó áttekintésre és eszmecserére is, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a kirakós, kirakó különböző részei hogyan is néznek ki, és hogyan állnak össze. A dolgokat a maguk összefüggésében kell látni. Számomra pedig ez az összefüggés nagyon-nagyon fontos, és erről újra és újra megfeledkezünk. Kapcsolatot kell teremteni a vidéki területek és a városok között. Tudjuk, hogy a népesség folyamatosan nő, tudjuk, hogy a népesség mindenütt elvándorol, az embereknek több mint a fele már városokban él, és a vidéki területek felől a városok felé vándorolnak el, és nagyon fontos ezzel egyidejileg életben tartani a vidéki területeket is, ahol egy korszerű életmód lehetséges, pontosan annak érdekében, hogy a városba való áramlás megszűnjön. Ez talán még fontosabb a harmadik világban, mint Európában. De létezik egy biológiai körforgás is, amely manapság túl egyoldalú. Semmi más nem termelünk, csak élelmiszereket. Meg kell néznünk, hogy például naponta hány teherautó érkezik Brüsszelbe, és honna, hová mennek tovább innen. Azt hiszem, ezt a kérdést nem tudjuk megválaszolni. Nagyon fontos elgondolkodnunk a biológiai hulladékról is, amely a városokban keletkezik. hiszen ezt a hulladékot valamilyen módon el kell távolítani a városokból, és azt hiszem ez is egy nagyon fontos érve, ezen is érdemes volna elgondolkodni, azon nevezetesen, hogy hogyan kellene a legjobban, hogyan lehetne a legjobban kezelni ezt a körforgást. Egy további szempont a talaj termékenysége. A talajt megfelelően trágyázni kell, de oly módon kell ezt megtenni, hogy egyúttal védjük a talajvizet is. Ezért jó lenne, ha megpróbálnánk eszmecserét folytatni az egész képről. Ha látnánk az összefüggéseket, és nem csak a részletekre korlátozódnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Giovanni Levi a következő felszólaló parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztos úrhoz fordulnék nem kifejezetten, mint biztoshoz, aki környezetvédelmi kérdésekért felelős, hanem mint a bizottság tagjához szólnék hozzá. Egy olyan témára szeretnék utalni röviden, amelyel nagyon fontos foglalkozni a tanácsban, ez pedig a közös agrárpolitika költségvetés. Ez egy nagyon kényes kérdés. Az új pénzügyi kitekintésben ugyanis újra és újra utalás történik különböző dokumentumokra, mielőtt még az új biztos eh, átvette volna posztját, egy eh, olyan munkadokumentumról volt szó, ahol a kap eh, forrásairól, eszközeiről volt szó. Ma öt miniszterelnök fogalmazott meg egy dokumentumot, ezt a dokumentumot a tanácson belül megpróbálják érvényre jutatni és ez a dokumentum a költségvetést egy százalék alá csökkentené. Az Európai Unió szerződései rendelkeznek az Európai Unió közös mezőgazdasági politikájáról, ez az Európai Unió közös politikája. És teljesen világos, hogy az Európai Unió jövője elképzelhetetlen egy erős közös agrárpolitika nélkül. A kap illetve a kaptól egyre inkább, egyre több beavatkozást várnak. Az elvárás az, hogy a kap biztosítsa az élelmiszerellátást, gondoskodjon az élelmiszerbiztonságról, védje egyúttal a környezetet, közjavak termelését szolgálja. Összességében ez azt jelenti, hogy egyre több az elvárásunk a kappal szemben. Egyrészt tehát a gazdáktól többet követelünk, nagyobbak az elvárásaink velük szemben, másrészt azonban egyre inkább kiszolgáltatottjaivá válnak a nemzetközi versenynek. Hiszen a fejlődő országok is folyamatosan növekednek, és szeretnének természetesen agrártermékeket exportálni az Európai Unióban. Másrészt láthatjuk, hogy az agrárszektor rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket egyre csökkenteni akarjuk. Éppen ezért az új pénzügyi kitekintésben nagyon fontos lenne szavatolni, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak. Az új pénzügyi keret ezt már látjuk, nem számolhat kevesebb forrással, illetve kisebb összegekkel a kap számára, mint ahogyan ez jelenleg látható. Egy másik dolog, amire utalni szeretnék, az a környezetvédelmi politika, illetve az, amit Albert Dess mondott. Ő elmondta, hogy az európai helyzet, illetve a helyzet Európán belül nagyon különböző. Vannak olyan tagállamok, amelyek még semmiféle környezetvédelmi intézkedéseket nem foganatosítottak vannak másrészt olyanok, amelyek az eszközök 40%-át ilyen intézkedésekre fordították. A bizottság közleményének első tervezetében az első pillér zöldítésének terve áll. A parlament, és ez kiderül az eszmecserékből is, amelyek itt folynak, nem szeretné tovább még összetettebbé tenni a rendszert, sokkal inkább egyszerűsíteni szeretné, a bizottság is erről beszél közleményében. Miért nem lehetne egységesebbé tenni az első pillért? A második pillér számára fenntartott forrásokat Ebben az esetben környezetvédelmi intézkedésekre kellene fordítani. Így módon minden tagállamnak valóban tennie kellene valamit a vonatkozó rendelkezések megvalósításáért. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Reimers úr, asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Először is szeretném megállapítani, hogy nagyon fontos a környezetvédelmi politika és a mezőgazdasági politika számára, hogy tények alapján döntsünk, és ne emocionális alapon, ne olyan dolgok alapján, amelyeket éppen megéltünk vagy megtapasztaltunk. Objektív adatokra van szükség, és ezekből kell következtetéseket levonni a jogalkotás számára. Egyre több élelmiszert kell termelnünk, másrészt azonban növelni szeretnénk a környezetvédelmet is. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy itt ne keletkezzen ellentmondás. Ezt a két területet össze kell békíteni egymással. Hogyha több modern technológiát, több tudományt alkalmazunk ezeken a területeken, és a mezőgazdaságban növeljük a képzést, akkor ezáltal olyan eszközökre tehetnénk szert, hogy létrejöjjen a szükséges előrelépés amelynek révén ez a két terület összeegyeztethetővé válik. Nagyon örülnék annak is, hogyha nem hangoznának el már olyan érvek, amelyek szerint az üzemek nagysága összefügg a környezetvédelmi igazságossággal. Azt hiszem, hogy egy üzem nagysága egyáltalán függ össze ezzel. Sokkal inkább a gazdálkodási módszer a fontos, az, hogy a gazda hogyan bánik a rendelkezésére álló eszközökkel, nem pedig az üzem nagysága a mérvadó. És amint mondtam, nagyon fontos, hogy objektív adatok alapján döntsünk, és ne előítéletek alapján, hiszen ez képezi majd a mezőgazdaság jövőjének alapját, és a mezőgazdaság időközben már egyébként is nagyon érzékenyé vált. Köszönöm szépen, Reimers képviselő. Most pedig Szárvó úr következik, majd egy további képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A bioüzemanyagokkal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. A széndiokszid emissziók egyre nőnek. Mit gondol ön arról a hipotézisről, miszerint 10% bioüzemanyagot keverünk hozzá az üzemanyagokhoz? 2020-ig kellene elérni ezt az arányt. Nem lenne ennek negatív kihatása a széndiokszid emissziókra vonatkozóan? Köszönöm szépen Szárbú képviselőnek. Télancs asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid kérdést talán a végén a biztos úrnak. Korbács vagy mézes madzag, ez, ezt a kérdést szeretném feltenni. Sokat beszélünk a biodiverzitásról, és, de hát a szamár, a csacsi két módon kényszerítető arra, hogy gyorsabban menjen, vagy korbácsoljuk, vagy pedig valami pozitív ösztönzőt adunk neki, és szeretném megkérdezni, hogy önnek mi az elképzelése a mézes madzag és korbács dilemmáról? Köszönöm. Michel Danten. Merci d'abord, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy kezdeményezte a környezetvédelmi biztos meghívását. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd teszi majd lehetővé, hogy abból a küzdelemből, harcból végül sikeresen jöjjünk ki, ami most zajlik a mezőgazdaság és a környezetvédelem között a biztos úr a saját múltjának említésével is rámutatott, hogy milyen fontos összefüggések vannak. Nagyon fontos, hogy az administratív terhek, amelyek az agronómiai realitásokhoz nem kötődnek, megszűnjenek. Ön azt mondta biztos úr, hogy pozitívabbá kell tenni a gazdák támogatását, esetleg részletesebben is kifejtenie, hogy hogyan lehetne a támogatási politikát előtérbe helyezni a büntetési politika helyett, ugyanolyan célokról van ugye itt szó. Elnök, köszönöm szépen Michel, mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, úgy gondolom, hogy a biztos úr elég kimerítően megismerhette a szakbizottságon belül érvényes álláspontokat. Köszönöm az összes kollégának hozzászólásokat. Most a biztos úrnak megadom a szót a válaszadásra. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és még jobban köszönöm azt, hogy lehetővé teszik számomra azt, hogy kicsit most szabadon szólva részletekre is kitérjek. Némi magyarázat a helyzethez. Mi is a helyzet a környezetvédelmi politika kapcsán, az én megítélésem szerint. Ez lehet, hogy leegyszerűsítés, de azért nem áll vesz ez a valóságtól. Hogyan láttam ezt a ciklus elején, amikor ebbe a tisztségbe kerültem, és hogyan láttam a kérdéseket most? A mezőgazdaságban minden összefügg a környezetvédelemmel, és ahol nincsenek problémák, az tulajdonképpen a jogszabályok mennyisége, jogszabályi keretek, mert elég sok jó jogszabály létezik, és ezeknek a többsége a, tényleg a helyén van. Most nem akarom itt kivenni a termőföldre vonatkozó irányelvet, mert nem szeretném, ha erről kezdenénk vitatkozni. Ez tehát a helyzet. Hogyan jött létre ez a jogszabályi háttér? Ugye az agrárpolitika fejlődött, ahogy fejlődött, és tulajdonképpen senki nem szokott más területeket figyelembe venni. Azután elérkezett ez a helyzet, amikor láttuk, hogy sok a gond a levegő tisztasággal, a vizek tisztaságával, és ekkor kezdtünk el nagyon hatékony környezetvédelmi jogszabályokat meghozni egészségügyi megfontolások alapján. Hogyha azonban visszájára akartuk fordítani a e, helyzetet, akkor meg kellett változtatni a már zajló tevékenységeket, valamit egyszerűen vissza kellett volna téríteni egy korábbi állapotba szeretük volna, hogyha minden más tevékenységbe és egyre jobban figyelembe vegyék a környezetvédelmet, ugyanis így lehet elkerülni későbbi még nagyobb problémákat, amelyek azzal függnek össze, hogy valami olyasmit büntetünk, ami az európai jogszabályok része, akár szeretjük ezt vagy sem. Egy tipikus példa lehet a e, kap és a víz keretirányelv. A víz keretirányelv törvény, 2012-től lesz kötelező ennek megfelelni, és a víz keret irányelv értelmében 2015-től kezdve e, minden víznek, a vizeknek jó állapotban kell lenni, ez európai törvény. Hogyha tehát akár energiával vagy közlekedéssel foglalkozunk, vagy konkrétan az agrárpolitikával, ha nem tudunk területeken keresztül a cross-compliance mentén gondolkozni, akkor nagyon nagy hibákat követünk el. Hiszen akkor garantálom, hogy öt év múlva miután a tagállamokat figyelnünk, ellenőriznünk kell, nagyon sok jogsértési eljárás lesz, és eh, ez sokkal fájdalmasabb eh, lesz, mint most megfelelmi követelményeknek. Tehát nem ezt az utat kell járnunk, eh, csak felvázolnék néhány potenciális konfliktust, amiknek a bevek következtét már előre láthatjuk. Ezért van szükség integrált politikákra én nem akarok most a környezetvédelmi költségvetésről költségvetési vitát nyitni. A jelenlegi költségvetés 2,2 milliárd körül, vagy 2,3 milliárd a 7 éves hosszú távú költségvetésben, tehát ez nem egy túl nagy költségvetés. De szerint szerintem alapvetően hiba lenne, hogyha a környezetvédelmi költségvetést akarnánk növelni. Össze kell kapcsolni a különböző politikákat. Meg kell látnunk azt, hogy az agrárpolitika hol kapcsolódik a környezetvédelmi politikához. Tehát mind a két irányban kell egyszerre gondolkoznunk. A tagállamok, és ezt többen is megemlítették, a tagállamok, vagy néhány tagállam sokkal jobban végzi a dolgát ezen a területen, mint a többiek. Ez tény, és ez egy ellentmondásos helyzet, amire nagyon oda kell figyelnünk, bármilyen irányba is haladjanak a dolgok. Azok az országok, amelyek ma a legjobbak az második pillér alkalmazásában. Azért kétszer is meggondolják, hogy ezeket a forrásokat át kellene csoportani az első pillérben. Ennek a logikája szerintem elég egyszerű. Először is az Európai Unióban ez kötelező minden gazda számára. Tehát, hogyha egy eurót itt összeszednék mindegyiküktől, akik itt ülnek, akkor végülis 500 millió eurónk lenne, vagy ha minden európai polgártól egy eurót beszednénk, akkor 500 milliónk lenne. És eh, hogyha ezt kötelezővé tennénk, hogy mindenki ezt az egy eurót odaadja, akkor ez már nagy eh, forrást eh, jelentene ezért is mondom, hogy a második pillért erősítenünk kell, és erre szükség lesz a jövőben. De nagyon fontos lenne, hogy ezt az előző lépést megtegyük, mert ez egy történeti lehetőség, és ehhez még talán soha nem álltunk ilyen közel, mint most. Egyébként, hogyha ez, e, persze mindegyikünk megközelítése kicsit eltérő. Itt van a biodiverzitás és a víz kérdése. Sok a gond a biológiai sokszínűséggel. Na, 2010-es hát jelentésünkben azt olvashatjuk, hogy a biológiai sokszínűségben sok a pusztulás, és nagyon e, szigorú kötelezettségeket kellett vállalnunk az elmúlt évben május 1-én jön ki majd a biodiverzitási stratégiánk, amelyel mindegyik kérdéssel foglalkoznunk kell, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy a veszélyeket vissza akarjuk szorítani. Ugyanez a helyzet a vízzel kapcsolatban is. Valamennyien tudjuk, hogy a jövő egyik nagy kérdése a víz lesz. Csütörtökön pénteken Görögországban jártam. A víz 80%-át a mezőgazdaságban használják fel ez, nem mondom, hogy ez most rossz vagy jó dolog, de hát ez, erre nagyon oda kell figyelnünk, látnunk kell, hogy milyen szoros a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot nagyon komolyan figyelembe kell vennünk. Desz úr nagyon helyesen rámutatott arra, hogy egy csónakban nevezünk a gazdákkal, és ezt nekik is látniuk kell. Én ezt kezdettől fogva mondom, és sose gondoltam azt, hogy mi itt vagyunk az egyik térfélen, és a gazdák a másik térfélen, nem, ez így sose működne világosan látnunk kell azt, hogy mi nagyon is tiszteletben tartjuk, hogy a mezőgazdasági termelők ellátnak minket élelmiszerrel, és a munkájukat nagyon tiszteljük, nem csak harcolunk a környezetért, hanem ezt is látjuk. Ugyanakkor, ha Egyetértünk abban, hogy a földterület mint egy fele mezőgazdasági hasznosítás alatt van, és hogyha a biodiverzitási célokat is el akarjuk élni, akkor nem a legjobb megoldás az, hogyha a gazdákra bízzuk azt, hogy a környezeti célokat is teljesítsék a földterülettel kapcsolatban, és a közszolgáltatást tulajdonképpen soha nem tudnánk a közszolgáltatásokat megvalósítani, hogyha ezt a piacra bíznánk. Jobb ezt a gazdákra bírni. Sok kérdés hangzott el a megszorításokról, a költségvetésről. Sajnos a költségvetéssel kapcsolatban hát a helyzet olyan, amilyen, és ez egy nagyon nehéz vita lesz, ezt őszintén el kell ismernünk. Szerintem az ilyen többszörös stratégiák, hogy ugyanabból a forrásból több célt is meg akarunk valósítani, szerintem az egyetlen dolog, ami végül is ebből megmarad, hogyha egy dolog fog megmaradni, és nem lehet egyszerre ilyen sok minden, sok célt elérni ugyanabból a forrásból, innovatív célok kellenek ehhez. Amikor a kutatásért és tudományért voltam felelős, még akkor is világos volt az, hogy nem fair, hogyha a mezőgazdaság finanszírozását összehasonlítjuk a költségvetésben a K plusz F finanszírozással. Ez utóbbi 5% a mezőgazdaság pedig 50 százalék, 100 százalék. Az egész mezőgazdasági finanszírozása kapcsolatban egy egyszerűen olyan a, a finanszírozás rendszere, hogy ez így alakult ki. És ezt most ezt mindenkinek meg kell érteni. Önök az Agri Szakbizottságban ez biztos értik, de amikor más érdekeket is meg kell védenünk a mezőgazdaságon kívül, akkor fontos, hogy erre rámutassunk. Mézes madár és korbács. Ezzel kapcsolatban is elhangzott egy kérdés eh, Heisling úr részéről. Ez a eh, húzzuk, eresszük eh, politika tulajdonképpen ugyanúgy működik, amiről beszéltem az elején. hogy ha az integráció irányába haladunk, akkor persze sokkal inkább a mézes madzak politikát követjük. Eh, amikor a környezetvédelmi jogszabályok betartását eh, akarjuk kikényszeríteni, akkor inkább korbácsra van szükség. Ugyanis vannak még mindig olyan országok, eh, amelyek súlyos gondjuk van a nitrát irányelv betartásával. Ez, ez egyszerűen létezik, ez a jogszabály, ezt be kell tartani, és rendkívül fontos lenne, hogy minél inkább előre tudjunk gondolkodni és ez a fordított logika, hogy most a büntetés felől haladjunk a jutalmazás felé, ez biztos mindenkinek hasznos lenne. Milyen szerepet kap majd a kutatás? Amikor hozzám tartozott a hetes kutatási keretprogram, akkor az volt a feladatunk, hogy úgy alakítsuk a kutatási politikát, hogy ez lehető több, lehetőleg minél több területhez kapcsolódjon. A tíz pillér egyike volt a mezőgazdaság, de a közlekedés, az energia, az anyagok jelentetik a fő pilléreket a kutatás kapcsán és én voltam azok egyik, akik határozottan támogatták a tudás alapú biogazdaságot. Hát tudjunk többet, és használjuk fel ezt a tudást még jobban a jövőben, erre mindenképpen szükségünk lesz. Bó úrnak mondom, elnézést nem emlékszem, hogy hívták a képviselőre. nem ellenezném azt a gondolatot, amit felvetett, hogy több biztost is hívjanak meg ide. Itt valóban az összes biztossal együtt működünk, Csolos biztossal például mm, rengetegszer találkozunk, állandóan együtt dolgozunk, és láthatják, láthatnák, ha betekintésük lenne, hogy nincsenek súlyos véleménykülönbségek a bizottságon belül. Én azt gondolom, hogy inkább a házon kívül vannak a véleménykülönbségek, mondjuk például a tanácsban, és nem annyira a bizottságon belül. Kereskedelmi megállapodások, VTO, igen, ezek is nagyon fontos elemek. Egyetértek azzal, hogy ugyanígy a Mercosur kontextusában én azzal érveltem, hogy a kereskedelem és a fenntartható fejlődése kapcsolatban nagyon komoly rendelkezések szülessenek meg, de Krecht eh, biztossal és Csolos eh, biztossal együtt eh, a fenntartatósággal kapcsolatos hatás vizsgálatok eredményét figyelembe vesszük a tárgyalások során. De ez a munka még most is zajlik, ezért erről most többet nem mondhatok. De azzal egyetértek, hogy ezek is olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. Azután A gazdák jövedelmét meg kell védenünk, természetesen. Kopulos Santos, mert itt félve ejtem ki a képviselők nevét, azt hiszem Kopulos Santos képviselő mondta ezt, és teljesen egyetértek ezzel a megállapítással. Valóban az értékelésünkben ezt is be kell vonni. Önkéntes környezetvédelmi, agrárkörnyezetvédelmi intézkedések. Nos, ez is olyan dolog, hogyha a végén születik valamiről jogszabály, a vízről, nitrátor ugye már van, hogyha megvannak a jogszabályok, akkor végül nem az a kérdés, hogy most önkéntesen valamit megteszünk-e, mert akkor már kötelező lesz, ha van egy jogszabály. Itt most előre adunk kompenzációt, kompenzációs kifizetést azért, hogy valamit ne csináljanak meg, és inkább ezt az utat járjuk, mint a közvetlen jogalkotás útját, és erre tulajdonképpen a szerződés kötelez minket. Természetesen elvileg sosem ellenzem, ellenzek semmi önkéntes dolgot, de azért alapvetően most van lehetőségünk arra, hogy és az önkéntesség révén eljutottunk olyan helyzetbe, hogy sok tagállam egyszerűen nem jól csinálja a dolgát, ezért szerintem vissza kell térnünk a kötelező dolgokhoz. azt mondja, kitűnő hozzászólásában azt mondta, hogy vidéken meg kell őrizni a vidék életképességét, igen, ez feltétlenül meg kell tennünk. És még egy dolgot mondott, ami az én szívemhez is nagyon közel áll. E, arról is beszélt, hogy milyen sok az élelmiszer, e, amit elpocsékolunk. Évente e, fejenként 179 kilót, azaz napi fél kiló élelmiszer dobunk ki gyakorlatilag. Energiát használunk fel az előállítás és utána megint energiára van szükség, hogy ezt a biohulladékot fel, újra felhasználjuk egyetétek önnel itt holisztikus megközelítéssel lenne szükség, és tulajdonképpen én erre is törekszem minden szakpolitikai területen. Egyébként én ezt a kérdést tulajdonképpen a mi nagy feladatkörünk egy részének tekintem. Lavia úr. Igen, itt ül a 24-es széken. Ön a költségvetésre kérdezett rá, szerintem elég világosan elmondtam, hogy erről mit gondolok. Ugyanakkor szeretném, hogyha megértené azt is, hogy szerintem nem olyan a légkör most, hogy a kap finanszírozását garantáltnak tekintetjük. Erről még nagyon komoly viták lesznek. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a kap kizöldítése jó, nagyon jó érv lenne, amellett, hogy megmaradjon a nagyon komoly agrárköltségvetés. Ez egy olyan érv, ami azért az önök céljait szolgálja, hiszen a közvélemény is jobban elfogadja a, így módon az agrárpolitikát, hiszen a környezetvédelmi politikát nagyon szimpatizálnak az emberek. Következő hozzászólás. Teljesen egyetértek technológiára, adatokra kell alapoznunk, és nem érzelmekre, oktatásra, a tréning rendkívül fontos, az oktatás képzés. Nagyon sok a veszesség amiatt, hogy nem a megfelelő szinten találhatóak az ismeretek, a, található a tudás. Elhangzott a kérdések a bioüzemanyagokkal kapcsolatban is. Ahogyan tudják, azt hiszem Szárbó asszony szólt hozzá ehhez, de mások is. Tehát bióüzemanyagok. Mindenek előtt nem mondhatom azt, hogy nincsenek cél, kitű, célkitűzések, mert vannak ilyenek. Már az előző bizottsági ciklusban is én határozottan a mellett szálltam síkra, hogy második, harmadik, negyedik generációs bioüzemanyagok legyenek. Az első generáció emissziósakkal ugyanis nagyon vigyázni kell, és a bioüzemanyagok fenntarthatósággal számomra egy kötelező dolog. Hogyan fogjuk ezt folytatni? 2012-re fogjuk itt a bizottságnál áttekinteni azt, hogy hol is állunk, és mi legyen a jövőben. Tehát most még ezt nem tudom, de a bioüzemanyagokkal kapcsolatos hozzáállás alapja egy horizontális megközelítés, az összes hatást figyelembe kell venni, és ezeknek a megvitatása után kell döntenie, hogyan továbbról. Szerintem a bioüzemanyagok a jövőben fontos szerepet tölthetnek be, de ahogy mondtam, a fenntarthatóság az a törésvonal, ami mentén az értékelést el kell végezni. Azt hiszem, hogy alapvetően talán mindenre válaszoltam. Danten úrnak is tulajdonképpen implicit módon már megválaszoltam a kérdését. Úgy gondolom, hogy jó lehetőségünk van arra, hogy tegyünk valamit olyan módon, ami önöknek is jó lesz, és nekem is. És ebből a szempontból kezet nyújtok önöknek, működjünk együtt, örülnék, ha elfogadnák a kinyújtott kezet. Grazie, grazie davvero. Köszönöm szépen. Köszönöm Potocsnik biztos úrnak. Köszönöm eh, nem csak a szavait, hanem azt is, ahogyan eh, megnyilatkozott, eh, és hogy ennyire érdeklődik a mezőgazdaság témaköre iránt. Nagyon nagy kihívások előtt állunk, és valóban mindenkinek közös erőfeszítéseket kell tennie. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai szakbizottsági ülésünkre, hogy itt a mezőgazdasági politikával kapcsolatos nézeteit elmondja. Természetesen nagyon fontos erről eszmecserét folytatnunk. Mindenek előtt tekintettel arra is, hogy mennyire pazarlóan bárunk az élelmiszerekkel, ami egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. Most pedig egy egyperces szünetet tartunk, hogy kikísérhessem a biztos urat, és utána visszatérünk a napirendhez. Possiamo riprendere i lavori? Jó, akkor folytatjuk a munkát. Bene, allora riprendiamo i punti 4 e 5. Jó, akkor a négyes és ötös napi rendi pontra térünk rá. Ezeket közösen beszéljük meg, egyrészt a mezőgazdasági termékekre alkalmazható minőségbiztosítási rendszerekről lesz szó, valamint a 1234-2007 LK tanácsi rendelet módosításáról a forgalmazásra vonatkozó előírások tekintetében. A jelentéstevő Garcia Perez képviselő, aki bemutatja a jelentés tervezetét mindkét esetben. Ez a szakbizottságunk egyik legfontosabb dossziéja, a Lisszaboni szerződés új jogalkotói keretén belül, és meg kell győződnünk arról, hogy egy világos jelzést küldjünk a tanácsra folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. A jelentéstevő magyarázatokat fűzött a szövegekhez. Itt a végrehajtási aktusokról van szó a bizottság kapcsán, és szó van a hegyvidéki termékekről is. Meg is adom rögtön a szót a jelentéstevőnek. Természetesen köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, amelyik képviselteti magát. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy megjelentek, és ezt követi természetesen majd az eszmecsere is. Május harmadikáig, 12 óráig lehet benyújtani módosítókat, a szakbizottságon belül pedig június 20-án szavazunk majd ezekről a témákról, tehát május 3-áig lehet módosítót benyújtani, és máj, június 20-án szavazunk. Jelentéstevője szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! nem első alkalommal beszélünk erről az úgynevezett minőségbiztosítási csomagról. A bizottság javaslatával kapcsolatosan volt már egy első eszmecsere, azonban most beszélünk első ízben konkrétan a jelentéstervezetről. Ahogyan már elhangzott, úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata, amelyben arról van szó, hogy a jelenlegi rendszert leegyszerűsítsük és megerősítsük, egy pozitív dolog, és a bizottság sok olyan parlamenti javaslatot is bevett a szövegbe, amelyet a Skota jelentésben szerepeltettünk. Voltak azonban pontok, amelyeket nem vett figyelembe a bizottság, és amelyeket most kiegészítésként csatolni kell, vagy hozzá kell fűzni a szöveghez. Sokszor tanácskoztunk a bizottsággal és a tanácssal, illetve az érintettekkel is, annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott javaslat szülessen, azzal a célral természetesen, hogy a minőség javuljon, és hogy be tudjuk vonni azok javaslatok némelyikét is, amelyeket a bizottság még nem vett figyelembe. A jelentésemben tehát mindenek előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok egyszerűsítéséről van szó, kiegészítéséről, és biztosan egyetértünk mindannyian abban, hogy a minőségi, minőségre vonatkozó normák, valam, és normák értéket hozzáadott értéket teremthetnek. Szó van itt az életminőségről is. Egyébként nagyon fontos, hogy felértékelődjenek az európai termékek, mind Európán belül, mind Európán kívül. Ez bizonyos értelemben népszerűsítésre is szolgál, népszerűbbé teszi ezeket a termékeket. A benyújtott módosítók vonatkozásában mindenek előtt azokra összpontosítanék, amelyeket legfontosabbnak tartom, és ezeket szeretném itt most kiemelni, és bemutatni önöknek. Ami a hagyományos, különleges termékeket illeti, itt ezek nem feldolgozott termékek, vannak hagyományos módszerek az állattartásban és a növénytermesztésben, amelyek nem függnek össze bizonyos régiókkal. Itt a hozzáadott termék a mezőgazdasági technológiával függ össze, amelyet alkalmaznak ezen termékek előállításakor. Ezek nem feldolgozott termékek, és ezeket a nem feldolgozott termékeket is az ötös cikkbe be kell vonni. Ezzel a definícióval egyetértünk, de azt mondjuk, hogy szeretnénk egy definíciót a termelési lépésekre vonatkozóan, amely egységes. Ami a 12-es cikket e- illeti a második bekezdést ezen belül, itt arról van szó, hogy az európai védjegy az Európai Uniós termékek esetében kötelező kell, hogy legyen, ami pedig az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illeti, vagy az oltalom alatt álló eredetmegjelölést, itt rövidítést is lehet használni. Nagyon fontos, hogy a kötelező, hogy kötelező érvényel ez szerepeljen az adott terméken, hiszen ez erősíti az Európai Unióban élő fogyasztók helyzetét, és természetesen az Európai Uniós mezőgazdaság helyzetét is. Bilaterális megállapodások keretében lehetővé kell tenni az együttes közösségi védjegy használatát, és a négyes cikkben azt szeretnénk, hogy a VTO keretén belül új választható jelölések is szerepelhessenek, mint amilyen például a hegyvidéki gazdálkodásra való utalás, vagy pedig az önkéntes jelzések a marhahús esetében. A marahúsról egyébként már többször is beszéltünk ebben a vonatkozásban, és a hegyvidéki termelésről is. A képviselők többsége itt támogatta ezt az ötletet, és mindez igaz a minőségi kérdésekre vonatkozóan is. Ami a földrajzi jelzést, illetve az eredet megjelölést, itt mindenek előtt az úgynevezett OFJOEM és HKT, azaz hagyományos különleges termékekről van szó. A jelzések, illetve jelölések egy része önkéntes alapon használható, de ezeket a VTO szintjén is érvényre kell juttatni. Hogyha egy rendelető javaslatot akarunk előterjeszteni, akkor itt ezt szabályozni kell. Az ötös cégben szeretnénk egy bekezdést látni az összetevőkre vonatkozóan a bizottságnak tanulmányt kellene készítenie annak érdekében, hogy tisztázza ezt a kérdést. Nagyon fontos továbbá, és sok kolléga egyetért ezzel, hogy a különböző termelői csoportosulásokat és azok szerepét is definiáljuk. Nagyon fontos lehetővé tenni a termelői csoportosulások szerepvállalását a piacok alakításában. A hármas cikk hármas bekezdésében, tehát egy időkeret meghatározását kérjük, és egy meghallgatás, azaz konzultáció lefolytatását, ami a fogyasztói szervezeteket illeti, később szeretnék még bővebb magyarázatot fűzni mindehhez, hiszen ez sokunkat érdekel. Nagyon fontos, hogy ezen érdekelteket is meghallgassuk. A módosító javaslatunkban mindenek előtt arról van szó, hogy a minőségbiztosítási rendszereknek nem szabad beavatkozást jelenteniük a belső piac működésébe, ugyanakkor nem szabad tovább terhelniük a kistermelőket sem. És a, nagyon fontos, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák a rendelkezéseket. Nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek megfelelő eszközökre tegyenek szert a volumenek ellenőrzésére. Mindez azonban nem szabad, hogy tovább terhelje a kistermelőket. Éppen ezért nyújtottuk be az erre vonatkozó módosítónkat, ez tehát a szövetségek, illetve csoportosulások szerepére vonatkozik, ami a mennyiséget, volument illeti, illetve az ellenőrzést illetve a tagállamok részéről történő ellenőrzést is. Ezek voltak tehát a legfontosabb politikai vetületei ennek a jelentésnek, illetve jelentés tervezetnek. Ez egyébként tükrözi az érintett ágazat érdekeit is, és gyakorlatilag egy összegzése a kollégák dossziéval kapcsolatos kéréseinek is. Egyébként a másik fontos téma az forgalmazási előírások. A Lisszaboni szerződésből adódik, hogy a forgalmazási tanúsítványokra lehetőség nyílik olyan termékek esetében, amelyek nem tartoznak konkrét, specifikus kategóriákba. Egyébként nagyon hasznosak ezek a forgalmazási előírások, és a bizottsággal folytatott megbeszélések is arra engednek következtetni, hogy a bizottság nem szeretné ezeket a normákat csökkenteni, illetve nem szeretné őket túlzottan felfújni sem. Azt hiszem, hogy a megfelelő együttműködés révén, valamint a parlament megfelelő szerepvállalása révén ezt a rendeletet nagy mértékben javíthatjuk. Végezetül a kollégák véleményét nagyon nagyra értékelem. Megpróbáltunk egy kiegyensúlyozott jelentést készíteni, melynek révén a minőség tehát javul összességében, és természetesen nagy érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait de mindenek előtt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy egy erős rendszert szeretnénk, nem szeretnénk egy túlzottan összetett rendszer, de nem szeretnénk csökkenteni a rendelkezések hatását sem. Várom tehát a produktív hozzászólásokat, és érdeklődéssel hallgatom a véleményüket ezen kérdéskörben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, Köszönöm szépen a kiváló munkát, amelyet végzett. Mindjárt meg is kezdjük az eszmecserét. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő eddigi munkáját. Hogyha elolvasom a jelentést, akkor és meghallgatom azt, amit a éppen mondott, akkor azt hiszem, hogy mi a néppárt részéről sok mindennel egyetérthetünk, és azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy pontosítsuk még a dolgokat, és talán a legfontosabb pontokat említeném. Azt hiszem, hogy az egyszerűsítés célkitűzésével senkinek nincsen gondja. Mindenki egyetért vele itt a parlamentben, azt hiszem. Nagyon jónak tartom a azt a megközelítést is, amelyet a bizottság is támogat, hogy a határidők csökkenjenek, főként ami az Európai Unió és az állam közötti egyeztetésekre vonatkozóan. Ez jelenleg egy igen nehézkes folyamat, nehézkes eljárás. Sokan évekig várnak arra, hogy elismerjék a termékeiket, főleg azért is, mert a, a határidők sok esetben túl hosszúak olyan államok esetében, amelyek ellenzik egy adott termék adott kategóriába való felvételét. A legfontosabb téma azonban, amely talán vitához vezet a bizottsággal, nem pedig itt a parlamentben, az a kérdés, amelyet a jelentéstevő is említett az imént, azaz, hogyan lehet a volumára hatást gyakorolni, és milyen szerepet játszanak a különböző szervezetek ebben az összefüggésben. Számomra világos, hogy valamilyen módon befolyásolni lehet ugyan a kínálatot, de ez nem szabad, hogy megkérdőjelezze a jelölések elfogadottságát. Nagyon fontos biztosítani, hogy minden termelő hozzáférhessen ezekhez a jelölésekhez. Azt hiszem, ez kell, hogy legyen a legfontosabb alapelv, hiszen ez magából az eredet megjelölésnek a természetéből adódik. A legfontosabb az, hogy észszerű megoldást találjunk, annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek is valamilyen módon szabályozni tudják, hogy mi történik a piacon. Ami a az eredet megjelölést illeti, azt látjuk Európában, hogy a termékek nagyon hasonlóvá válnak egymáshoz, és a piacon gyakorlatilag egymást felválthatják, vagy kiválthatják egymást. Ez azt jelenti, hogy az előállító gyakorlatilag, illetve a gyárta háttérbe szorul a fogyasztó szempontjából, és a lényeges lényeg, lényegessé a maga megjelölés válik. Hogyha például a Parmigiano Reggianoról van szó, vagy a prosciutto di Parmáról, minket ez a megjelölés, ez a kifejezés érdekel, nem pedig, hogy ki a gyártó. A nagy kereskedők gyakran kihasználják ezt a helyzetet, és ezáltal próbálják lefelé eszkalálni, tovább adni az árnövekedést. Éppen ezért nagyon fontos keresni az együttműködést a fogyasztóvédőkkel. Nagyon egyetértek azzal, hogy a hegyvidéki termelésből származó termékeket erősebben védjük. Ebben egyetértek a jelentéstevővel. Számomra nagyon fontos lenne ebben az összefüggésben, hogy valóban védetté váljon a hegyvidéki kifejezés, hogy egyfajta címkét hozzunk létre, amely kifejezésre juttatja, hogy az adott termék hegyvidéki termelésből származik. Ugyanakkor azonban gondoskodnunk kell arról, hogy a piacon ne lehessen eladni olyan termékeket, amelyek nem tesznek eleget ennek a kritériumnak, de mégis rajtuk áll az, hogy hegyvidéki termelésből származa. Tehát, hogyha egy ilyen jellegű címkét vagy megjelölést hozunk létre, akkor valóban szavatolnunk kell azt, hogy az hegyvidéki termelésből származzon. Ami nagyon helyesnek tartom a bizottság jelenlegi megközelítését, nemzetközi szinten, nagyon nehéz megvédeni ezeket a jelöléseket egyébként, illetve azok védelmét szavatolni a magán magánszektorbeli megjelölések védelmével kapcsolatosan nincsenek akkor a problémák a nemzetközi piacokon, mint ezen megjelölések esetében. Tehát ezek sokkal nehezebben védhetők kifelé. Ami a hagyományos termékeket illeti, ezek kategória kibővítését a nem feldolgozott termékekre vonatkozóan támogatom, de meg kell néznünk, hogy milyen termékek esetében érdekes ez. Vannak-e olyan termékek a piacon, ahol ez szükségessé válik? Um, tehát olyan friss termékek, vagy nem feldolgozott termékek esetében, amelyek esetében ez a megjelölés hasznos lenne, azt hiszem meg is kellene engednünk ennek használatát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon fontos volt ez a hozzászólás, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a tanácsnak. Itt van a mezőgazdasági tanács elnöke, Vajda László, és köszönöm a jelenlétét. Schmidt úr következik, tessék. Thank you. I... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Elég röviden fogok fogalmazni, mert elég sok mindenben egyetértünk ezzel az ügyel kapcsolatban. Nem ismeretlen ez már a bizottságunk előtt. A bizottság jól ismeri a minőségi kérdéseket. A előtt és nagy része nagyon tetszik nekem, és gratulálok hozzá az előadónak. Néhány kérdésem lenne amiről érdemes lenne jól elgondolkodni. Például a kínálat, kezelés, menedzselés, és hogy mit tehetnek az a termelői csoportosulások. Én picit aggódom amiatt, hogy a tagállami egyéni szabályok nem elég rugalmasak, és lehet, hogy a bizottság újabb intézkedése olyan rendszert hoz létre, ami nem lesz a hasznos. Írország terményei, nyilván szigetországi termékeket, alaposan meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket a bizottság részéről. Mi nagyon támogatjuk azt, hogy a HKT rendszerbe kerüljenek a feldolgozatlan termékek is, három év működés után jogalkotási javaslat születhet a minőségről. Úgy gondolom, hogy három év után ez még korai lenne fontos a hatástanulmány elvégeztetése mindenek előtt. Szeretnénk a közvetlen marketing tevékenységnél a gazdaságok saját védjegyeinek megjelenését is látni. Skóciában különösen érdeklődnek ez iránt. Egyes tagállamok sokkal kevésbé egységesek, fontosak a földrajzi megerülések de mindenképpen támogatjuk általában a jelentésnek az irányát, és szerdán az árnyékelőadói találkozón tovább egyeztethetünk. Köszönöm szépen, most pedig Ray Mers kollega következik, aztán Giancarlo Scotta. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent helytállóan elmondtak már a kollégák. Ami nekem szívügyem, az az, hogyha szabályokat határozunk meg, az lehetőleg legyen önkéntes a földrajzi jelzése kapcsolatban, hogyha valamit kötelezővé teszünk, akkor gyakran elvész egy marketing előny a piacon, mert már nem lehet, nem tudják megkülönböztetni, nem lehet ezt a megkülönböztető jellegét kidomborítani egy adott terméknek. Azután itt van ez a logó, általában az európai logó, vagy ez a három logó, nem igazán ismert. Ezeket jobban meg kellene ismertetni az emberekkel. Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy ö, talán értelmes lenne, hogyha összekapcsolnánk a nevet és a logót, és ezzel tudnánk ismertebbé tenni mindegyiket. Ugyanis ha nem sikerül a logókat ismertebbé tenni az emberek körében, bár mennyire is törekszünk ilyen minőségi, különleges jelzésekre, ebből nem lesz értékesítési előny. Ezért célszerűbb lenne a kettőt együtt, mint a vagy-vagyot erőltetni. Tehát logó is és név is. Köszönöm szépen, most pedig Bouvier alelnök úr. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a kollégának a kiváló jelentésért. És köszönöm azt is, hogy képviselőtársam ilyen világosan kifejtette a véleményét. A hegyi vidékről származó szermékek nagyon fontosak, ezt előttem a előttem szóló kollega is említette. És e, a termékekkel kapcsolatos plusz előnyöket e, fel kell tüntetni, e, és világosá kell tenni, hogy milyen különleges előnye jelentkezik egy ilyen termék. Örülök annak is, hogy a minőségi rendszerek, rendszereket most már a HKT-kra is kiterjesztjük, az a hagyományos különleges termékekre, és egy-két olyan apróság van talán, ahol pontosításokra lenne talán szükség a szövegben például az OM-rekre és az OF-jékre vonatkozóan a 42. cikket még meg kellene vizsgálnunk, hogy ez a legjobb megfogalmazás. -e és eh, hogy itt eh, hogyan alkalmazzuk ezeket az eredet megjelöléseket, illetve földrajzi jelöléseket úgy, hogy a lehető legmagasabb szintű oltalmat tudjuk biztosítani ezeknek a termékeknek. A világosabban kellene fogalmazni a termelői csoportosulásokkal kapcsolatban is, hogy ne legyenek kételjek, hogy mit is értünk ez alatt. De, mint mondtam, a jelentés kiváló, még egyszer szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Köszönöm, Jean-Carlo Bové képviselő. Igen, én is szeretnék gratulálni az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon sok, nagyon pozitív dolog van a szövegben. Például az, hogy újra kimondjuk, hogy az OEM, az OFE között nincsen fúzió, megállapítás nyer, hogy a hozzáadott értékkel több lesz egy termék a hagyományos termék esetében. Az, hogy az agroökológiai jelentőségét elismerjük az OEM rendszernek, hangsúlyozzuk, és fontos, is szerintem, hogy itt nagyon nagy tárgyalás lesz a vto ban erről, hogy a nemzetközi elismerését is kibívjuk az OEM-eknek, az Egyesült Államokkal, itt a trademarkkal folyik egy nagyon komoly tárgyalás, ez egy igazi küzdelem, egy csata lesz Európában. Ki kell mondanunk a parlamentben, hogy nem szabad engednünk, ebben szilárdan ki kell tartanunk az OEM-ek mellett, hiszen a minőség jelzések az európai határokon túl is érvényesülni hivatottak. Nagyon fontos ez. Aztán van egy olyan aspektus, amiben nem annyira értek talán egyet az előadóval, ez pedig az eljárások egyszerűsítése. Az elképzelést értem, de az eljárások egyszerűsítése ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kritériumok csökkennek, pedig a minőségek, minőség biztosításánál fontos a megfelelő tanúsítási munka, részletes munka, nem szabad a minőségi jegyeket túl egyszerűsíteni. Utolsó apróság a kis gazdaságokkal kapcsolatban ugye elismerjük, hogy nehéz nekik betartani a kritériumokat. Most a preambulum bekezdésekben ez szerepel, de a rendelet tervezett paragrafusaiban, bekezdéseiben erről nincs szó. Jó lenne talán, hogyha a rendelet is tartalmazna ezt, vagy mi megfelelően igazodnánk a kereskedelmi normákat megfelelően kell adaptálnia az erről szóló rendeletben, túlságosan az iparosított termelési rendszerek alapján épült ki a rendszer, a termelés diversifikálását nem veszi figyelembe. Vigyázzunk, mert hogyha az ipari normák szerint normalizálunk, akkor marginalizálhatunk egyes termelőket. Egyébként mindezeket leszámítva kiváló munkát végzett az előadó. Köszönöm. Köszönöm szépen José Michel Dantán következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak, jól végezte a munkáját, és a e, bizottság érdeklődő tagjait be is vonta. Azzal kapcsolatban, ami elhangzott, még egy dolgot mondanék el a minőség térmájában. Fontos hozzátennem, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság e, között együttműködést kell folytatni, hogyha valaki visszaél a minőségi érzésekkel, ugyanis nagyon sok a nehézség pillanatnyilag a büntetőjogi felelősségre vonásnál. Én inkább most a második szövegről beszélnék viszont, a forgalomba hozatali normákról, úgy tűnik, hogy egy kicsit veszélyes irányba halad ez a jelentés, pont ellentétes irányba azzal, amit két évvel ezelőtt képviselt ez a szakbizottság. Három dologban nem jó ez a javaslat. Szerintem az európai modellnek nem felel meg, hogy a nemzetközi normák betartása esetén már be is lehet hozni egy mezőgazdasági terméket. Például az állati termékek esetében a belső tenyésztésben sokkal keményebbek a feltételek, mint a Codes Alimentariusban. És nem feltétlenül ugyanazok a fogyasztók elvárásai a különböző kontinenseken. Ez azt jelenti, hogy holnaptól a szöveg alapján bármit be lehetne hozni. A másik pedig, hogy egyes termékek esetében szigorúbb szabályokat hoztak az elmúlt időszakban, és ezek most okafogyottá válnának, helyükbe lépne az új szabályozás, ez nem jó. A harmadik dolog pedig nagyon pontatlan bizonyos termékeknek a meghatározása, és ezért nagyon nehéz őket kezelni a hatóságok által. Nagyon fontos lenne pontosítani ezeken a területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A minőség területén az új biztos jelentős változásokat vezetett be a korábbi hozzáálláshoz képest, és ennek nagyon örülünk. Az Európai Bizottság javaslata általánosságban nagyon pozitív. Mindenáron szeretnénk a földrajzi oltal tartalom megerülést fenntartani, illetve különböző megerüléseket kívánunk bevezetni és nagyon elégedettek vagyunk ezért a két jelentéssel, ugyanis a termelők elvárásainak megfelelt az ön munkája, az EPP delegáció elégedett vele. Hadd mondjam el, hogy a fel nem dolgozott termékek is elismerésre kerülhetnek, és ez nagy örömet okoz számunkra, valamint a hegyi termékek elismerése is. Szeretném megemlíteni még a honos termékek esetét, vagy őshonos állatok esetét az uniós jelképek használatáról is szót itt, itt megemlíteném ezt is, a harmadik országok által, többször volt erről már szó, számunkra ez továbbra is angasztó, és egy módosítót fogunk ezzel kapcsolatban benyújtani. Van még egy aspektus, amit szeretnénk megemlíteni, a, az integrált termelés, ö, külön oltalmazása a szektor úgy gondolja, hogy ez hozzáadott értéket jelent. Aztán ami a forgalma hozatali normákat illeti, úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni ezekkel. A bizottság azt mondja, hogy ezeket a normákat meg akarja erősíteni a jövőben. Nos, az átruházott aktusok és az eljárás, amit terveznek, lehet, hogy visszás hatáshoz fog vezetni, például a zöldség és gyümölcs szektorban az ilyenfajta eljárás gyengülést hozott. Óvatosan, elővigyázatosan kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm Stefan Le Foll, és aztán James Nicholson is gratulálni szeretnék elsősorban az előadónak, nagyon hangsúlyosan, ahhoz a jelentéshez, amit javasol. Michel Dantanel sok mindenben egyetértek a szabályozás kapcsán. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is a nemzetközi kérdéseket. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, kiálljunk a bizottsággal szemben minden folyó tárgyalás kapcsán hogy a minőség Európa stratégiájának a sarokköve. Európa másfélszer annyi hozzáadott értéket tesz a mezőgazdasági termékekhez, mint az USA-beli versenytársak. Nagyon fontos a minőséget megvédeni, mert ez a mi ütőkártyánk. Méghozzá határozottan ki kell állni mellette. A második dolog a termelői csoportosulásokkal kapcsolatban, mert ez igaz, hogy a termelők is szerveződnek. Nagyon világosan kell itt fogalmazni, ami szerepel a szövegben, az ebbe az irányba halad, de azért gondolkodjunk el, nem csak a piaci várakozások jelentik a minőséget, ugye van a feldolgozott jó minőségi termény, meg van a nagy mennyiségi termelés, és nagyon jó, hogyha a termelők szerveződhetnek, csoportokba tömörülhetnek, hogy tényleg minőségi termékeket biztosítsanak. Én nagyon elkötelezett vagyok az irányba, hogy megerősítsük ezt a vonalat. Köszönöm. Stefan, adesso James Nicholson, e poi... James Nicholson a következő, és utána meg Guinness asszony következik. Rendkívül rövid leszek. Szeretném üdvözölni, köszönteni a jelentést, és gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének. Az a véleményem, hogy nagyon elővigyázatosan kell eljárnunk, ne bonyolítsuk tovább a dolgokat. Az egyszerűség az egyik legnagyobb megoldás a fogyasztó szempontjából is, hiszen sokszor annyi információt zúdítunk a fogyasztóra, hogy azt nem is tudja már megemészteni. Az eredet nagyon sokáig problém, problematikus kérdés volt, sok vita folyt erről, többféle megközelítés alapján. Nekem személyesen az volt a véleményem, és most is az, hogy nem szabad itt ezt túl reagálni. A prioritás európai kontextusban kell, hogy maradjon, és foglalkozni kell az EU kívülről érkező termékekkel is, csirkével, marhahússal, különösen a Mercosur országokból érkeznek az ilyen termékek, elég sok, gond, sok megfontoláson gondolkozunk jelenleg is. A következő néhány évben, talán ebben a szakbizottságban is az egyik legfontosabb probléma ezen a területen lesz majd az én saját jelentésem, és foglalkozik majd azzal, hogy a Mercosur országokból érkező termékekkel mit tegyünk, az ott dolgozókat, hát, kiváló munkát végeznek, és az ő tevékenységet is el kell ismernünk, ugyanakkor nagyon sok saját szempontot is figyelembe kell venni. Szerintem az OM és az OFJ eh, lehetőséget nyújt arra, hogy megfelelő oltalmat biztosítsunk a saját termékeinknek. Az elmúlt évtizedekben megállapodtunk abban, hogy az Európai Unióban a legmagasabb szintű sztenderdekre, normákra van szükség és eh, a fogyasztók elvárják tőlünk, hogy ilyen normáknak megfelelőleg kiváló minőségű termékeket, élelmiszereket állítsunk elő. Ugyanakkor azonban amikor hallgatom azt, hogy a bizottság és a tanács mit mond, ők nem is beszélnek arról, hogy az EU kívülről érkező terméket ugyanolyan normáknak kell, hogy megfeleljenek, ők mindig azt mondják, hogy hasonló eh, normáknak feleljenek meg. Hát nagy a különbség az azonos és a hasonló között. És szerintem ezzel is foglalkoznunk kell. Világosra kell tenni, hogy nem lehet, nem elég a eh, hasonló standard, a hasonló norma, ami alacsonyabb, mint a miénk. Köszönöm szépen, most pedig Maria McGuinness következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentés készítőjének a jelentést. Talán el tudna nekem mondani, hogy hogyan működik ez a fogyasztóknak adott a élelmiszerre vonatkozó tájékoztatás szempontjából címkézés, címkén megadott adatok tekintetében. Ugyan itt még nem világos, hogy a parlament hogy fog szavazni az eredet címkézésről, tudnunk kell azt is, hogy ez ennek milyen hatása lesz különböző tagállamokra, úgyhogy erről talán hallhatnánk még valamit. A másik kérdés amit ről szeretnék mondani valamit, a hegyi, hegyvidékek, nem ugyanolyanak a hegyvidékek, úgyhogy eh, nem szabad, hogy korlátozzuk eh, magát a definíciót, hogy egy adott régióra, a saját hazámra, Írországra gondolhatok, ahol a mit mi mountainnak, magas hegynek hívunk, az sokak szemében talán csak dombocska, tehát jól lehet definiálni, hogy mi a mountain, mi a hill, mi a magasabb hegy, az alacsonyabb, vagy domb, és ez ne legyen túl restriktív definíció és visszatérve az eredettel kapcsolatos kérdésemre szeretném, hogyha ezt prioritások tekintenék, és erre részletesebb választ kapnék. E Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Lore, Loretta Domarina, majd László Vajt. Vajda László lesz a következő felszólalónk, és én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és gratulálni szeretnék neki. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy mennyire fontos a minőség védelme. Ez nagyon fontossá teszi a különböző csoportosulások szerepét, és hiszen nekik valamilyen módon irányítaniuk kell a termelést, itt minőségi normákról van szó, amelyek rendkívül fontosak. Amit pedig Meginis asszony az imént mondott, a szakbizottság már véleményt formált ezzel kapcsolatosan, ami a rendeletet életi a fogyasztók tájékoztatására. Azt hiszem, hogy itt nagyon pozitív előrelépést láthatunk. Loretta Marino kap tehát most szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, gratulálok neki a kiváló jelentéshez, és köszönöm azt is, hogy a bizottság javaslatát és pozitívan értékelte és figyelembe vette. Mindannyiunknak ugyanaz a célkitűzése, nevezetesen, hogy növeljük a minőséget mind a fogyasztók számára, mind a gyártók számára, vagy előállítók számára. Szeretnék röviden utalni a módosítókra, amelyekről szólt már röviden a jelentéstevő is, annak érdekében, hogy kézzelfoghatóbbá tegyem a bizottság álláspontját. Először is a hagyományos különleges termékek, azaz HKT-k, kategória kiterjesztése a nem feldolgozott termékekre is. Számunkra elsősorban az volt a legfontosabb, hogy a hagyományos különleges termékek rendszerét világossá tegyük, és ezt külön megkülönböztessük a többi rendszertől, hogy a fogyasztóknak könnyebb legyen különbséget tenniük a különböző logók között. Ez volt az egyik legfontosabb szempont a bizottság számára, hogy a hagyományos különleges termékek kategóriáját a nem feldolgozott termékekre korlátozzuk. Ami a nehézségeket illeti, illetve a nem megfelelő definíciót, ami az előállítási lépéseket illeti, tudomásul vettük, hogy ezeket a termelési lépéseket még világosan definiálni kell. A jelentésben megfogalmazottak sajnos nem oldják meg a problémát. Valóban világos helyzetet kell teremtenünk, hogy minden termelési lépés világos legyen. Ami a hármas cikket illeti, annak harmadik bekezdését és a kötelező logókat, természetesen tudomásul vesszük azt, amit a jelentéstevő mondott, ugyanakkor szeretnénk utalni egy lehetséges problémára. Egyfajta bumeráng problematika alakulhat ki, hogyha csak is azon termékek esetében használható a logó, amelyeket külön engedélyeztek belső termékként, ez nehézségekhez vezethet a bilaterális tárgyalások során. Hiszen mi európai oldalról számos olyan termékkel rendelkezünk, amelyeket meg szeretnénk védeni, oltalom alá helyezni, másrészt azonban, hogyha a logó használatát korlátozzuk csak azon termékekre, amelyeket külön eljárás során engedélyezünk, akkor sokkal nehezebbé válna ez a tárgyalási folyamat. Hogyha hasonló termékekről van szó, amelyek szintén használhatják az oltalom alatt álló eredet megjelölést. Ami az önkéntes, azaz fakultatív választható kifejezéseket illeti, a kollégám majd szeretne még szólni erről néhány szót. Nekünk az volt a benyomásunk, hogy ezek a választható kifejezések, minőségre vonatkozó kifejezések azt célozzák, hogy a termékek különleges sajátosságaira utaljanak. Ez szerepel a minőségről szóló rendeletben is, és számunkra fontos volt az is, hogy minden olyan információt is megjelöljünk vagy közöljünk, amelyekről rendelkeznek az egyes jogszabályok, illetve már érvényben lévő szabályok. Mi úgy gondoltuk, hogy ez növelni a rendszerek koherenciáját és következetességét. Ami a jelentést illeti, a jelentéstevő utalt arra is, hogy vannak olyan iránymutatások, amelyek az oltalom alatt álló földrajzi jelzések használatára vonatkoznak a feldolgozott termékek esetében. Természetesen tudomásul vettük, amit a jelentéstevő ezzel kapcsolatosan mondott. Ami a termelői csoportosulásokat illeti, egy kicsit visszafogottabb véleményt képviselünk a bizottságban, hiszen a rendelet elismeri ezeknek a csoportosulásoknak a szerepét, a fontosságát. Eddig ez csak a regisztráció szakaszára vonatkozott. A bizottság elismeri a termelői csoportosások szerepét a minőség biztosításában, de a piacokat továbbra is ellenőrizni kell, és az életékes hatóságokat továbbra is tájékoztatni kell. Mi egy kicsit visszafogottabbak vagyunk tehát, ami a termelőcsoportosásokat illeti. A az oltalom alatt álló földrajzi jelzés ez esetben nehézséget okozhat, hiszen nem kell termelői csoportosulás tagjának lenni, ez nem kötelező, hiszen itt különbségtétel van érvényben, és a bizottságban ez bizonyos aggodalmakat kelt. Nehézségek merülhetnek fel a versenyszabályokkal kapcsolatosan és a foglalkoztatottság foglalkoztatás kapcsán az olyan vállalatok esetében, amelyek újonnan kerülnek piacra. Itt azt hiszem nagyon óvatosnak kell lennünk, és a jelentéstevő a módosító indítványában ezt figyelembe is vette. A bizottság tudomásul vette azt is, hogy a jelentéstevő figyelmet fordított a hegyvidéki gazdálkodásban előállított termékekre is, ez egy olyan aspektus, amely nem új. 2008 óta foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. A zöld könyvben is szerepelt ez a javaslat, és a bizottság azóta is szerepel ezzel a kérdéssel. Ennyit szerettem volna mondani, és most átadnám a szót a kollégámnak. Thank you, uh, Mr. Chairman. I also like to, of course... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönteni Garcia Perez asszonynak kiváló jelentését. Az egységes piacszervezésről szóló javaslattal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagy mértékben egybevág a forgalomban hozzatali normákra, sztenderdekre vonatkozó jelentés a mi javaslatunkkal, és külön örülök neki, hogy a az általános marketing normák létrehozását pozitívan ítélik meg, a piaci igényeknek jobban megfelelne így a rendszer, és a minőség nagyobb hangsúlyt kapna. A termelők és az egész lánc minden szerepvállalója számára fontos lenne így a minőség. Szeretném Bantan úrnak válaszolni, aki azt mondta, hogy az ellenőrzésekkel gond lehet. Nos, hadd mondjam el, hogy kockázatelemzés alapján is lehet ellenőrzést végezni. Általános ö, ö, rendszerben, az export támogatás tárgyában, stb. Úgyhogy nem gondoljuk, hogy itt nehézség ö, támadna. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a marketing normák nagyon fontos részét képezik a politikánknak, javítani kell a gazdasági feltételeit, a piacra hozatalnak, és a minőséget erősíteni kell, karcsúsítani kell a jelenlegi rendszert, horizontális megközelítés támogatást élvez, és szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak nincs olyan szándéka, hogy a meglévő marketing standardeket, normákat eltörölje. Itt inkább az összehangolás a fontos cél, nem pedig a jelenlegi rendszer megszüntetése. A Lisszaboni szerződéssel való összehangolás a jelentéskészítő szerint kiegyensúlyozott, ennek körülünk, Ami az intézményes kérdéseket illeti, a bizottság rendelkezésre áll, hogy a az átruházott jogkörökkel kapcsolatban a, parlament és a bizottság egyeztetéseket végezzen. A fő módosítás arra vonatkozik, hogy az opcionális vagy fakultatív megerülések melyik jogszabályba kerüljenek, és ahogy Loretta már elmagyarázta, abban próbálunk segíteni a gazdáknak, hogy a minőséget biztosíthassák. A bizottság véleménye szerint az összes fakultatív megjelölés következetesebb, koherensebb és átláthatóbb rendszert kell, hogy eredményezzem. További kérdések, amelyekre talán tudnék válaszolni a nemzetközi normákat mennyire fogjuk itt az EU-ban alkalmazni. Dantán urat ebben is megmutathatom, hogy csak akkor, hogyha semmilyen konkrét szabály nem vonatkozik az adott területre, kivételes esetben fordulhat csak elő, a bornál is, meg minden más területen van egy csomó nemzetközi szabály, hogyha nincsen specifikus saját szabály, leszámítva az általános marketing előírásokat, akkor lehet ezt használni. Annak az agálynak adott hangot, hogy a nemzeti normákkal szembe mennek az európai normák, nem és szeretnénk pontosítani is a szövegen, mi szerint, ahol nincsenek európai normák, ott a nemzetiek érvényesülnek. Úgy gondoljuk tehát, hogy a mi javaslatunk, és nagyon örülök, hogy ebben egyetért az előadó is, lehetővé teszi reményeink szerint, hogy a tanácssal hamar az ügy végére járjunk. A zöldségszektorban egy első értékelésre került sor az élelmiszerek és zöldségek normáinak eltörlése kapcsán de ugyanolyan normákat alkalmaztak utána is a különböző szereplők. Úgy gondoljuk, hogy nem okozott kárt, tehát a specifikus élelmiszer és zöldségnormák eltörlése bizonyos marketing normák továbbra is érvényesülnek. 70%-ára vonatkoznak ezek az élelmiszer és zöldség ágazatnak, termékeknek egyébként. Ezzel szeretném zárni. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, direttore Veslainen. E adesso darei la parola a Laszlo Vajda. Köszönöm szépen, most pedig Vajda László kap szót. Parancsoljon! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és figyelmesen hallgatom a hozzászólásokat. A minőségi csomag egyike a magyar elnökség prioritásainak. A tanács keretében is intenzív munka folyik ezeknek a jogszabályoknak a vizsgálatán. Korábbi munkacsoporti üléseket követően éppen ezekben a napokban, vagyis ma, holnap és holnap után is munkacsoport vizsgálja a jogszabályjavaslatok különböző elemeit április 17-én mezőgazdasági tanácsülés lesz, ahol ugyancsak napirendre tűzte az elnökség a minőségi csomagot. Két kérdést tettünk fel a tagállamoknak, és kérjük őket, hogy mind a hegyi termékekkel, mind a helyi termékekkel és a közvetlen értékesítéssel kapcsolatban mondják el a véleményüket de természetesen lehetőségük lesz arra, hogy a minőségi csomag egyéb aspektusairól is szóljanak. Végezetül megerősítem, hogy az elnökség készen áll gyümölcsöző együttműködésre az Európai Parlamenttel, és természetesen a bizottsággal is. Köszönöm a szót, elnök úr. Molto bene, grazie Presidente e adesso grazie. Nagyon szépen köszönöm Vajda úrnak a hozzászólását a tanács nevében, most pedig a jelentés tevő kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak és a hozzászólásokat, köszönöm a biztos képviselőinek is, hogy elmondták a bizottság véleményét, és köszönöm a szakbizottság béli kollégáknak is. Azt gondolom, hogy összességében sikerül majd megállapodnunk, ami a minőségi csomagot illeti. Amit itt hallottam, azt mutatja, hogy nyilván bizonyos dolgokban, részletekben még egyeztetnünk kell, de azt hiszem, hogy az alapvető kérdésekben, mint például a termelői csoportosulások szerepe, a hegyvidéki gazdálkodásban előállított termékek kérdése, illetve az egyes termelési lépések kérdésében biztos lesz megállapodás, és mint tudják, készen állunk a tárgyalásokra, hogyha még vannak kérdések, ahol még a különböző árnyalatokat jobban ki kell dolgozni, ezt természetesen megtehetjük. Holnap után lesz egy ülés a frakciók képviselőivel és illetékeseivel, és ott aztán megtárgyalhatjuk a még nyitott kérdéseket. Amint már elmondtam, azt gondolom, hogy az alapvető kérdésekben egyetértünk, egy biztos megállapodás születik majd. Egy-két dolgot azonban még em- megemlítenék. Az egyik dolog az, amit Megénisz asszony már említett. Azt hiszem, hogy a bizottságnak kellene most választ adnia arra, hogy az eredet megjelöléssel jelenleg mi történik. Itt tehát a fogyasztók tájékoztatásáról van szó, itt én nem tehetek olyan sok mindent. Azt hiszem a bizottság feladatkörébe tartozik ez. A mezőgazdasági szakbizottság egyébként véleményt formált esetről esetre, és majd meglátjuk, hogy hogyan reagál a bizottság. Még egy dolog, a bizottság képviselői említették ezt a dolgot. Ezek a választható jelölések. Hogyha szeretnénk a minőséget növelni, és van egy erre vonatkozó rendelet két szinttel, gondolok itt a különböző jelölésekre, ez a legjobb lehetőség arra, hogy a termékeinket támogassuk, és aztán vannak itt más fogalmak is, így például a hegyvidéki gazdálkodásban előállított termékek. Itt tehát egy különbségtételre van szükség ezen termékek és más termékek között. Az egyetlen közös dolog mindezekben az, hogy ezek fakultatív, választható jelzések vagy jelölések. Ezek célja az, hogy felhívják a fogyasztó figyelmét arra, hogy itt például egy bizonyos gazdálkodási módszert alkalmaztak említhetnék más példákat is. Minden esetre ez nem függ össze a az eredet megjelölésekkel, vagy földrajzi jelzésekkel, ahol teljesen világosak a kritériumok arra vonatkozóan, hogy a termék valóban viselhesse ezt a jelölést. Tehát az egyetlen közös mindezekben a fakultatív elem, illetve önkéntes elem, ezért gondolom azt, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy felvegyük őket ebbe a kategóriába, és éppen ezért gondol, azt gondolom, hogy az egységes közös piacvezetésről szóló rendelet hatája alatt kell, hogy maradjanak. Egy erős rendszert szeretnénk, és olyan minőségcsomagot, ahol ezeket a termékeket tehát valóban támogatni tudjuk, erősíteni tudjuk. Hogyha itt a választható fenntartott jelölések felé nyitunk, akkor azt gondolom, hogy a minőségi rendszert felpuhítjuk. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezek a jelzések szerepeljenek csak az egységes közös piacvezetésről szóló rendeletben. Mindenkinek rendelkezésére állok, mondom ezt a kollégáknak a szakbizottságon belül, néhány részletet még természetesen tisztázhatunk, finomíthatunk még a szövegen, hiszen egy jó pozíciót szeretnénk a tárgyalások során is elérni, és azt hiszem, hogy a tanács és a bizottsággal is jó tárgyalások elé nézünk. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Hálás vagyok a bizottságnak és a tanácselnökségének is. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290 per 2005 LK e tanácsi rendelet módosítása, valamint a 160 94 és 78 2008 LK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. Giovanni Levi a jelentéstevő. A bizottság javaslatának legfőbb célja itt is természetesen a rendelet Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítása. A jelentéstevő bemutat majd néhány módosító javaslatot. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. és emlékeztetnék arra, hogy a módosító javaslatokat május harmadikáig, 12 óráig lehet benyújtani. Május 24-én, 25-én szavazunk a szakbizottságban. Giovanni, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen világos, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével szükségessé vált ez a kiigazítás. Mind a két rendelet, a 1290 per 2005-ös és a 189 per 2011-es rendelet kapcsán is. Ugyanis a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok eh, tekintetében mindenképpen szükség volt erre a kiigazításra. Megvizsgáltam a bizottság javaslatát, a kétféle jogi aktus típusra vonatkozó kritériumokat, eh, és rávilágítottam arra, ahol esetleg eh, problémák jelentkezhetnek. Elsősorban a végrehajtási jogi aktusokra koncentráltam, és eh, természetesen eh, a munkánk alapja az, amit a parlament eh, végez a más rendeletek kiigazítása, a Lisszaboni szerződéshez való kiigazítása kapcsán. Figyelembe vettük néhány nemzeti parlament javaslatát is, amikor kidolgoztuk a módosító indítványainkat, amelyek, mint mondottam, a felhatalmazási jogi aktusok kapcsán kiterjednek a felhatalmazás időtartamára, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás emelésre, rendelkezésre álló időre, az időszak meghosszabbítására, stb. Itt az elnökök értekezlete meghatározta 2011. március 3-án a modalitásokat, a parlament, a tanács is világosítette az álláspontját, és a résztvevő országok ennek alapján határozhatják meg az eljárás módját. Néhány módosító indítvány célja az egyszerűsítés, konkrétan, hogy egyet-kettőt kiemeljek, az emg ból az MG-ból, tehát a mezőgazdasági garancia alapból finanszírozandó kiadások és a behajtási eljárást érintő módosítások is leegyszerűsödnek. A 29. cikkről még hadd szóljak röviden. Ebben a cikkben arról van szó, hogy azonos szintre kell emelni a résztvevő államokat ami a regionális vagy nemzeti társfinanszírozás mértékét illeti. A vidékfejlesztési támogatásokat általában regionális szinten határozzák meg. Azaz, itt konkrét egyedi programokról van szó, és ezek mellé nem társul feltétlenül egy nagy átfogó nemzeti keret. Néhány módosító indítványunk ezzel függ össze, ahol például lehet nemzeti kompenzáció annak érdekében, hogy be lehessen tartani a tagállamra vonatkozó felső korlátot. Köszönöm szépen, Giovanni. Nem tudom, hogy ehhez kíván-e valaki hozzászólni. Hogyha nem, akkor azonnal az igazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt Levia úrnak szeretném megköszönni a munkáját, a jelentéstervezetet, amely nagyon érdekes anyag lett. A módosító indítványoknak mintegy a felével egyetértünk. Határozottan támogatjuk az 1-es, 2-es, 8-as, 9-es és 10-es módosító indítványokat. Ezek a módosító indítványok, ahogyan ezt Lavia úr az előbb kihangsúlyozta, általános érdeklődésre tartanak számot, vagy általános javaslatokat tartalmaznak, és teljesen elfogadhatók a számunkra. Egy dolgot hadd emeljek ki. Itt még nyitva maradt egy lehetőség, mégpedig az, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, ahogyan a hetes módosító, illetve a hármas és a négyes módosító erről szól, itt megállapíthatjuk, hogy ha áttételesen is, de az a szándék, hogy a tanácsra való hivatkozást töröljük, abban az esetben, hogyha az eljárás módosításáról van szó, ahogyan ezt jelenleg a 2009 73-as rendelet 11. cikke tartalmazza. Itt egyébként a szakbizottságban egy másik vita kapcsán ez már felmerült. Megteremtettük a kapcsolatot az eljárás módosítása a 73 per 2009-es és a 73 per 2009-es rendelet között. Többször is elmondtuk, hogy itt a tanácsnak a szerződés 43. cikke alapján kell eljárnia, amikor a pénzügyi fegyelemről van szó. Hogyha valamilyen százalékos arányt kell meghatározni, ugye a szöveg kiigazításokról, korrekciókról szól, és hogyha itt ezt arra, csak a közvetlen kifizetésekre koncentráljuk a támogatások kapcsán, akkor ez eh, egy nagyon jellegzetes esete annak, amire a szerződés 43. cikk harmadik bekezdése vonatkozik. A bizottságnak eh, itt különbséget kell tennie a különböző alkalmazandó jogszabályok, szabályok, előírások között és amikor ez a kiigazítás százalékos arányt megtart, és nem, ezt nem módosítja, akkor ez a mi megítélésünk szerint olyan kérdés, amiről a tanács szintjén kellene döntést hozni. Még röviden hagy térjek ki egy másik eh, szempontra is, amely különlegesen fontos a számunkra. Ennek a szempontnak, egy kritériumnak egy másik dimenziójáról van szó ebben az esetben. A tanács itt nem jogalkotóként lép fel, hanem tulajdonképpen nincs más választása, nincs mozgástere, reagálnia kell a költségvetésre, és először ugye a költségvetésért felelős intézmény hozza meg a döntését. Ennek kapcsán ki kell emelni azt is, hogy egy jogalkotási aktus három hónapon belül kell, hogy megszülessen, itt ez a határidő szerepel, nos ez semmiképpen nem nevezhető reális határidőnek. És hogyha be kell vonni a parlamentet is ebbe az eljárásba, akkor ez azt jelenteni, hogy a bizottság egyedül dönt tulajdonképpen a költségvetési fegyelem betartásának a kérdéséről. Ami az ötödik módosított életé, amiben arról van szó, hogy a tanács javaslatára el kell meghozni bizonyos intézkedéseket, amikor a 12. cikkben említett nettó túllépésének a kockázata áll fenn, tehát a 12. cikk harmadik bekezdésében említett összeg túlépésének a kockázata áll fenn és hogyha a 12. cikk harmadik bekezdését érinti, ez egy, egy kérdés, akkor további intézkedésekre kell a tanácsnak javaslatot tenni. Egy másik kérdés eh, a támogatás mértékével függ eh, össze, de erről már említést tettem, és van még egy eh, módosítás, a hatos, amely tulajdonképpen nem tartalmi, nem eljárási kérdést érint. Itt a bizottság által javasolt szöveg tulajdonképpen csak ahhoz ragaszkodott, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel. Ugye nem akarunk ezen túl lépni, szeretnénk, eh, hogyha megmaradnánk a, a mellett, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel, ezt a szövegrészt tartsuk meg, és nem mondjuk más, nem mondjuk ennél többet. Még röviden talán a határidőkről, milyen hosszú határidőkről van szó. Öt év az egyik határidő, ami problémás lehet, problémákat vethet fel. Ugyanis ez felveti annak a kockázatát, hogy az alkalmazás, a rendelet alkalmazása során jogsért döntések következnek be, ami komoly károkat okozhat. Éppen ezért mi a mellett szólnánk, érvelnénk, hogy itt ne határozzunk meg határidőt, hanem korlátlan időtartamról beszéljünk, azaz ne szabjunk semmilyen időbeni korlátot. Egyébként a parlament és a tanács rendelkeznek ellenőrzési eh, hatáskörökkel a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban, és ez egész pontosan meg van határozva, és ez biztosítja a szükséges garanciákat is. Köszönöm szépen! köszönöm szépen Longó igazgató úrnak az elmondottakat. Mindjárt megadom a szót a Lavia képviselő úrnak, de még egyszer, még mielőtt újra megadom a szót a jelentéstevőnek, szeretném én is kiemelni azt, hogy ugye említést tett a bizottság képviselője 43. cikkről. Ez egy nagyon nehéz ügy, mert itt a parlamentet kizárják az eljárásból, és nagyon nehéz lenne ennél a, ezt a szövegrészt így elfogadni, vagy megegyezni a 43. 43. cikk kapcsán ebben a szövegben, ugyanis a parlamentnek itt igenis a Lisszaboni szerződés alapján van hatásköre és vannak jogai, jogosítványai. Ezeket a jogosítványokat kimondottan a költség, különösen a költségvetés területén megkapta a parlament a Lisszaboni szerződés kapcsán. A Lisszaboni szerződés nagyon egyértelmű szerepet szán a parlamentnek. Most pedig Giovanni Lavia. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném természetesen köszönetemet kifejezni Langó igazgató úrnak, aki a bizottság álláspontját ismertette. Nem fogok visszatérni azokra a módosítókra, amelyeknél megállapodásra fogunk tudni jutni, hiszen ott megoldódik a helyzet, inkább a többiről beszélnék. A többi témában egyértelmű nézeteltérés van a képviselők között. Nem csak szakmai szempontból, hanem politikai nézeteltérések is vannak a parlament szerepét illetően. A parlament szeretne a döntésekben részt venni, és nem pedig passzív szemlélőként szerepelni. Én szeretnék visszatérni egy konkrétumra. Az utolsó módosítóról van itt szó. Ez egy érdemi módosító, ahogy Longó igazgató úr fogalmazott. Most onnan kezdve, hogy új eljárást fogadunk el, nyilvánvaló, hogy a parlament szeretné betölteni szerepét és álláspontját kifejezésre juttatni. Következésképpen úgy gondolom, hogy a parlament és a mi szakbizottságunk törekvése teljesen legitim. Szeretnénk némileg módosítatni ezt a rendelet tervezetet. Értem, hogy az igazgató úrnak most nincs lehetősége erről érdemben nyilatkozni. Minden esetre a mezőgazdasági szakbizottság és a parlament meg kell, hogy védje a saját szempontját, álláspontját. Nos, amikor ezt az álláspontot megszavazzuk, ez referenciaértékű lehet. Természetesen visszatérhetünk még erre a kérdésre itt a szakbizottságon belül a kollégákkal, és meglátjuk, hogy kapunk-e további módosítókat, de Castro elnök úr által kitűzött határidőig. Köszönöm szépen, mára ezzel zárul ülésünk. Holnap 9 órakor találkoznak a koordinátorok, fél tízkor kezdődik a szakbizottság ülése maga. Köszönöm a figyelmüket!